propose d'ouvrir euh, notre euh, séance de, de travail. Euh, Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük a munkát. A napi rendet önök is megkapták. Semmilyen módosítást nem javaslok, úgyhogy elfogadottnak tekinthetjük a napi rendtervezetet. Semmilyen különleges közleményem nincsen, úgyhogy azt javaslom, hogy azonnal kezdjük a munkát a harmadik ponttal, és meg is adom a szót Regina Bastos asszonynak az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések, az egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében. Emlékeznek rá, hogy ez egy viszonylag régi dosszié, hiszen 2008. novemberében került kidolgozásra a gazdaságfejlesztési, illetve a gazdaság csomag, és sajnos máig egy holdpontra jutottunk, nem sikerült tovább jutnunk, mivel a parlament megerősített együttműködési kérését csak nagyon későn vizsgálták meg. A regionális ügyekkel foglalkozó bizottság a megkezdte a tárgyalást a tanácssal, de, mint már mondtam, nagyon lassan haladtak a dolgok. Hát bár a szakbizottságunk elkezdte a tanácssal a tárgyalást, Sajnos nem tudtunk megerősített együttműködésben döntést hozni, és nem, tudtuk, nem tudtunk véleményt alkotni ebben a témában. Mivel az egyik alapkérdés az európai szociális alapkérdése, ami a költségvetésben egy nagyon fontos kérdés, és tudjuk, hogy reformokra lehet számítani a, ennek az alapnak, a szociális alapnak a működésében, és ezért nagyon fontos lenne, hogy mi is, az Európai Parlament is véleményt alkosson ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm, hogy az előadónk sikerült ezt a véleményt kialkot, megalkotnia, és sikerült tehát kicsit előbbre vinni a dolgokat. És hát kérem az előadót, hogy mutassa be a véleményét. Köszönöm szépen, az elnök asszony. Ehm, eh, röviden szeretném felvázolni a hátterét ennek a véleménynek. Engedjék meg, hogy néhány információval szolgáljak arra vonatkozóan, hogy hogyan alakítottam ki a véleménytervezetet. Az ERDF és az ESF, az ESA és egyéb alapok követelményeivel összhangban. Ugye a súlyos gazdasági és pénzügyi válság tükrében egyértelmű, hogy a nemzetközi szinten is a pénzügyi eszközök volumene megcsappant és nyilvánvaló, hogy intézkedésekre van szükség, hogy ezt a súlyos helyzetet egy kicsit enyhítsük, és áttérjünk egy hatékonyabb ö, közösségi pénzfelhasználási rendszerre. Mert a regionális fejlesztési alap és a többi alap a kis és középvállalkozások, a halászati középvállalkozások szempontjából különösen kiemelkedő jelentőségű, különösen, hogyha tudjuk, hogy az európai gazdaság nagyban épít a kis és középméretű vállalkozásokra, amelyeket különösen súlyosan érintett a válság. Tehát itt Európa gazdasági alapjairól van szó. A kis és középvállalkozások az európai gazdaság motorjai, és a fenntartható növekedés zálogai. 25 millió kis cég működik az Európai Unióban. Vagyis a, a cégek 90%-a kis és középméretű. 75 millió munkahelyének felel ez meg. Azok a fő ágazatok, ahol különösen jellemző a kis és középvállalkozások működése, azok pedig különösen veszélyeztetettek a gazdasági és pénzügyi válság által. Az építőipar ilyen például kifejezetten, és ezek a cégek szenvedték meg leginkább a válságot. A bizottság és a parlament ezért most igyekszik nagyon odafigyelni arra, hogy az őket érintő európai finanszírozási keretek szabályai olyanok legyenek, hogy sokkal hozzáférhetőbbek legyenek a kohéziós pénzek, mint valaha a múltban. Nyilvánvaló, hogy az európai pénzek nem helyettesítik, csak kiegészítik a tagállami támogatásokat, és ebben a kontextusban a parlamentnek is szerepe van, vagyis segítenünk kell a bürokratikus akadályok leépítését, a szabályok egyszerűsödését, a pénzekhez való hozzáférést. A véleményt tehát azzal a célral írtuk meg, hogy ehhez mi is hozzájáruljunk. Viszonylag egyszerű szövegről van szó, amely egyébként nagyban megegyezik a régió bizottságának az ajánlásával, véleményével, szövegszinten, vagyis azt akarjuk, hogy az európai pénzek kiosztásának szabályai egyszerűbbek legyenek, és az emberek megőrizhessék munkahelyeket, nehogy ezen is múljon az, hogy egyes szégek vagy magánszemélyek bedőlnek a munkaerőpiacon. Miután most elmondtam tehát a dolog hátterét, és el kell mondanom a dátumokat, holnap délig lehet benyújtani a módosító javaslatokat, és várhatóan rövid időn belül elfogadjuk majd a szöveget a plenárison, tehát a hatékonyságnak most semmi nem áll útjában. Köszönöm. Merci, Madame Schröter, puis Madame Lee. Nagyon szépen köszönöm, Sorter asszony, a szó először. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentés készítőinek. az elmondottakat, de nem osztom a véleményét. Ebben a módosításban az Európai Strukturális Alap módosítását előirányzó rendeletről van szó. Két-három központi pont szerepel. Az első ezt a szakbizottságot érinti és hatásköreit, és véleményem szerint ez a fő oka annak, hogy az elnök asszony azért küzdött, hogy jobb pozícióba kerüljünk ebben az összefüggésben. Nos, ez az, a kérdés, hogy az ez a száz százalékig az EU által finanszírozott lesz-e, hogy a tagállamoknak ne legyen társfinanszírozásuk, és ez ez az, amit elutasított a tanács. A probléma az volt, hogy a parlament a saját eljárását, és ez Kirillov úrra vezethető vissza, annyira elnyújtotta, hogy a tanács előtt nem sikerült álláspontot kialakítani. Ez azt jelenti, hogy Kirillov úr vette át a tanács pozícióját, és a kérdés az, hogy ezt megteszi-e, vagy hogy újra megpróbál-e adott esetben a száz százalék kérdésében még küzdeni, Tudni kell, hogy itt nem többletpénzről van szó, hanem arról van szó, hogy ezt a projekteket be kell indítani, amikor egy stagnálás alakult ki, és a tagállamok rendelkezésére bocsátott pénz megmarad egy szinten, és hogyha majd később jobb lesz a helyzet, akkor a társfinanszírozást is biztosítják. Itt gyakorlatilag előre hoznak kifizetéseket. Ez nem olyan rossz egyébként, mert van egy késedelem a kifizetések esetében, tehát elég pénz áll rendelkezésre. Ez egy központi kérdés. A tanács viszont elutasította. Hogyha a tanácssal konfrontálódni akarunk, hogy tényleg sikerüljön munkahelyekbe pénzt tenni, akkor itt kéne konfrontálódni tényleg, és emellett kik is kéne állnunk ez az első pont volt, a második pont nem kis és középvállalatokról van szó, hanem hatalmas projektekről van szó, legnagyobb projektekről. Arról van itt szó, hogy a 25, bocs, bocsánat, rossz, a, hú, 25 millió feletti projektek, 50, millió 25 és 50 millió közötti projektek esetében ezek olyan beruházások, amelyeket engedélyeznie kell a bizottságnak, el kell fogadnia. Szerintem ez így jó lenne, hogy észszerűen költsék a pénzeket, és akkor itt van egy második vizsgálat is, mert különben később az eljárások során lesz nagyon sok problémánk. Ez egy központi módosítás, és ez egy probléma, ha ez nem történik meg. Én így látom. A harmadik pont megint csak nagyon fontos a mi szakbizottságunk szempontjából, hogy hogy egy könnyítést alkalmaznak a vállalatok delokalizációjára. Tehát ez azt jelenti, hogy egy adott pénzt be lehet kaszírozni, és utána elmegy egy másik tagállamba valaki. Ez egy régóta folyó vita. Itt végre kijelenthetnénk a sarkunkra állatnánk, aki strukturális alapból kap pénzt, az maradjon a helyszínen, azért kapja. És ezeket a szubvenciókat, ezeket a támogatásokat tényleg munkahelyek teremtésére fordítsa. Szerintem itt ne kövessük, el, kövessük úgy általában a tanács véleményét, alakítsunk ki saját pozíciót. Mi igenis módosító indítványokkal fogunk előállni. Köszönöm. Merci, Madame euh, Lin, puis Madame Sipel. Köszönöm szépen, Lint asszony, aztán Szipel asszony. Nekem is van fenntartásom a kettes és négyes módosítóval kapcsolatban, mert úgy érzem, hogy ezek a százszázalékos finanszírozás lehetőségét nehezítik. Az eredeti szöveg azt mondja, hogy egy korlátozott időszakra kor szabályozunk a dolgokat, és nem az örökké valóságig. A jelenlegi tagállami pénzügyi hiányra való tekintettel és a százszázalékos finanszírozás szerintem igenis lehetséges, egy korlátozott ideig, amíg szükséges. Az Európai Szociális Alap hozzá, való hozzáféréshez ugye tagállami hazajárulás is kell, és ez lehet, hogy korlátozza majd a hozzáférést. Tehát szerintem ezt újra kéne gondolnunk. Ha kettes és négyes módosítót sikerülne törölni, akkor szerintem sokkal jobban állnánk. Szép elasszony. Köszönöm szépen nem csak tartalmi, hanem időbeli problémánk is van. Egyetértek az elnök asszonyjal abban, hogy itt abban az összefüggésben, hogy munkahelyeket kell teremteni, azért szerencsés lett volna, hogyha ez a szakbizottság erősebb szerepet kap ebben az eljárásban tehát a döntés itt bosszantó végül is, ami a 100%-os finanszírozást illeti, amikor elmúlt évben láttam ezt a javaslatot, az én elvárásom, követelésem az volt jó, ez az ötlet, hogy a válság csúcsán gyorsan lehet akkor reagálni, majd, és az érintett régióknak, nem feltétlenül tagállamoknak, hanem régióknak. Én itt megkülönböztetem a régiókat, érintett régiókról beszélek, és tényleg gyorsan ki kell fizetni, vagy meg oda kell adni ezeket a pénzeket. De ami most az ügyet illeti, az előtt történetét nem vizsgálom a dolognak, hanem érdemi dologról van szó. A tagállamok nagy többségével a tanács az ilyen formájú finanszírozás ellen szállt síkra, kézzel-lábbal tiltakozott, és még hogyha a parlament nagy többséggel el is fogadná, hogy a bizottságnak ezt a javaslatát el tudjuk fogadni, tehát a százszázalékos finanszírozást szeretnénk, akkor is egy olyan időbeli lefutás alakulna ki, hogy kompromisszumokat kell keresni, és a nyári szünet előtt gyakorlatilag nem érnénk el semmit, és nem segítenénk ilyen módon senkinek. Amit azonban fontosnak tartanék az az, hogy ez a szakbizottság egy álláspontot fogadjon el, egy elvi döntést kéne hozni, tehát alapvetően helyesnek tartjuk-e a bizottság javaslatát, vagy nem, hogy a jövőbeli az alapokat érintő eljárásokban igenis válság idején ezt a lehetőséget meg tudjuk ragadni. Ami pedig a konkrét módosító indítványokat illeti, azt hiszem, hogy foglalkoztatási szakbizottságként más dolgokat is figyelembe kéne venni, még munkahelyteremtés esetében azt gondolom, hogy számunkra foglalkoztatási bizottságként nem csak valamilyen munkahelyekről beszélni, hanem jó és jól fizetett munkahelyeket kell célul kitűzni. Szerintem ezt egyértelművé kéne tennünk. Ami pedig azt a lehetőséget illeti, hogy az emberek, ha elveszítik a munkahelyüket, lehetőleg gyorsan találjanak egyet. Nos, azt gondolom, hogy itt a szakbizottságnak súlyt kéne helyeznie arra, hogy új és egyenértékű munkahelyek teremtéséről kell beszélni. Tehát az érintettek, ha bezárnak az üzemek, akkor ne egy spirálszerű lefelé mozgásba kerüljenek bele, és ne kelljen egyre rosszabb munkahelyeket elfogadni. Tehát azt gondolom, ez egy vita a százszázalékos támogatásban, amit a módosító öm, érinti. Tehát itt a bizottság mögé be kéne állni, ezt üdvözlendőnek tartom és beszéljük meg szerintem, ami pedig a módosító indítványokat illeti, nagyobb súlyt kéne helyezni arra, hogy jó minőségi munkahelyekre van szükség, szakképzett munkahelyekre, és ha új munkahelyekről beszélünk, akkor ezek legyenek egyenértékűek, és ne induljon el egy lefelé csúszás. Köszönöm szépen, Messner asszony, aztán Thomas Mann következik. Köszönöm szépen. Tényleg az a helyzet, hogy a munkaerőpiacon a válság miatt komoly problémáink vannak, ezért helyes az, hogy az Európai Bizottság végig gondolja, hogy hogyan lehet az EU részéről gyorsabban, jobban és akár adott esetben egyszerűbben eszközöket rendelkezésre bocsátani. A 100%-os támogatás is jól hangzik első hallásra. A probléma az, ha 100%-ot támogatunk és nem egy adott időszakra, akkor olyan függőségek alakulnak ki, amelyek nem kedvezőek. Azt gondolom, hogy válság idején is abban kell segíteni, hogy önmagán segítsen valaki, tehát a társfinanszírozásra ne térjünk el teljesen. Persze az Európai Bizottság nem is akarja, hogy letérjünk a társfinanszírozás eszközéről, de hát azt gondolom, hogy meg kéne beszélni a százszázalékos támogatást, a tanács úgy sem akarja, én azt mondom, hogy keressük a gyors megoldást, amely most tud segíteni az embereken célzottan. Amit még fontosnak tartok, van egy további megjegyzésem is, egyébként árnyék előadó vagyok a frakcióm nevében. Most ez még útközben van, most péntekig van lehetőség, de azért elmondom, hogy fontos az, hogy a továbbképzések esetében mindenek előtt a munkaerőpiacra kell reagálni a gazdaság szereplőivel jobban kell egyeztetni, mert az ők biztosítják a munkahelyeket, és ők tudják, hogy milyen igényeik vannak. Tudom, rendszerint ezt meg is teszik, de a szöveg nem eléggé tartalmazza ezt pillanatnyilag, ezért kiegészítésképpen ezt én beleírtam. Hát még egyszer megismétlem. Tehát azt gondolom, hogy gyorsan kéne, lehető leggyorsabban kéne döntést keresni, és célzottan tudjunk segíteni az embereknek, hogy munkahelyeket találjanak, és itt találjunk ki a válságból. Thomas Mann. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy végig kéne gondolni, hogy a társfinanszírozás elvét támogatni akarjuk-e, vagy nem. Én ezt fontosnak tartom. Ez egy központi elem, nehogy az európai pénzeket kiöntsük a régiókba, és a dolgokat ezzel elintézetnek tekintsük a társfinanszírozásnak van egy politikai jelentősége. Gondoskodni kell arról, hogy a régiók, az intézmények, akik európai pénzeket kapnak, megmutassák, igen, őnekik vitális érdekük az, hogy jól hasznosítsák a pénzeket, hatékonyan használják fel a pénzeket. Azt gondolom a társfinanszírozás elve egy nagyon fontos elem mindenféle finanszírozásban, és úgy vélem, hogy nem szabad ettől visszatáncolni. Hogyha most a tanács az ellen szólt fel, ugye nagyon nehéz itt megállapodni. Azt gondolom, hogy egy álláspontot egyértelművé kell tenni, ami bennünket illet jövőbeli megfontolások esetében kötnünk kell az ebet a karóhoz, hogy ez nálunk maradjon itt a szakbizottságban. Elnök asszony talán lehetőség van arra, hogy itt társult szakbizottságok legyenek, mondjuk egy szinten mozgó szakbizottságok. Biztosítani kell az ilyet. Az nem lehet, hogy a regionális szakbizottság tárgyalja ezeket a témákat. Ez a mi területünk, ez hozzánk tartozik, hogyha foglalkoztatásról beszélünk. Ami pedig a minőségi munkákat illeti, Regina Bastus azt hiszem ezt nagyon jól oldotta meg a harmadik indítványában, Arról van szó, minőségi képzési helyek a fiatalok számára. Az egyik dimenzió, ez más területekre is átvihető, talán ki is lehetne egészíteni valamivel. Minden esetre Regine Bastos által vállal Stott út helyes, és a különböző álláspontjaink vannak, akkor legközelebb talán a heteket megragadhatnánk arra. Van még némi időnk, hogy egy kicsit gyorsabban mozogjunk, és erőteljesebben lépjünk fel pillanatnyilag úgy tűnik, mintha nagyon eltérőek lennének az álláspontjaik, nem hiszem. Regina Bastos közismert arról, hogy képes kompromisszumokat találni. Szerintem sikerült erőlere lépnünk Regina Bastos jelentéskészítése alapján. Köszönöm szépen neki ezt a munkát. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kére még valaki szót? Nem? Akkor még néhány kiegészítő megjegyzést fűznek az elhangzottakhoz. A mi szakbizottságunk ban nem szabad alábecsülni annak a jelentőségét, amit ez a véleménytervezet képvisel. Három okból. Először is az Európai Szociális Alap költéseinek a hatékonysága, illetve az alapnak a mobilizálása a jelenlegi válsághelyzetben nagyon fontos. Éppen ezért javasolta az egyszerűsített, illetve a százszázalékos finanszírozást a tanács ebben a helyzetben. Hát a közösségi költségvetésnek vannak eszközei, amelyekkel küzdhet a jelenlegi válság ellen, és ezeket nem szabad alábecsülni. A tanácsnak egy célja volt, mégpedig az, hogy segítse, illetve tehát a finanszírozásnak az optimalizálása, és ebben sajnos háttérbe szorult a szolidaritás, és ez az Európai Unió alapelveivel ellentétes azon a napon, amikor a kohéziós alapok eredményeit megvizsgáljuk, akkor előfordulhat, hogy azt látjuk, hogy a kohéziós alapok egyáltalán nem segítettek a tagállamoknak a válságra való felkészülésben és nem sikerült azt a konvergenciát elérni, amit kellett volna. Láthattuk, hogy mi történt Spanyolországban és Portugáliában is. Tehát ezeket az alapokat nem ö, alakították át, ö, nem módosították az új helyzetnek, az új célkitűzéseknek megfelelően. Mindannyian tudjuk, hogy mennyi támogatást képesek az egyes tagállamok felhasználni. A bővítési folyamatban csökkentettük a támogatást, látjuk most az eredményt, az új tagországoknak a gazdasága nagyon rossz helyzetben van, és a válság még súlyosabban sújtotta az új tagországokat, mint a régieket. Másik, második dolog, amit mondani akartam, hát a tanácssal való tárgyalást érinti. Akik itt vannak, európai parlamenti képviselők folyamatosan azt mondják, hogy mekkora hatalmuk van, és hogy mennyire meg kellene reformálni a tanácsnak a működését, hiszen az nem jó. Itt a parlamentben nagyon sokat beszéltünk arról, hogy még hamarabb kellene kialakítani a véleményünket, még mielőtt a tanács elfogadta volna a dokumentumát, hát ez nem lehetséges. A harmadik megjegyzésem, tudjuk, hogy sürget az idő. De kedves kollégák, a parlamentben többször bebizonyítottam, hogy ha politikai vészhelyzet van, akkor akár 24 óra alatt is le tudunk zárni egy dossziét akár időben, hogyha erre valóban szükség van, akkor időben le tudjuk zárni a tárgyalásokat. Úgyhogy tudjuk, hogy a parlament álláspontját, a véleménytervezetét időben el tudjuk fogadni. Tehát ami most igazán fontos, az az, amit Regina Bastos is mondott, a harmadik módosító indítványt egyébként én elfogadhatónak találom, szerintem teljesen jó. Viszont a második és a negyedik módosítás, amit Kirilov úr a regionális szakbizottságból javasolt. Nos, hát nem tudom, hogy ez valóban elfogadható. Elnézést, hogy ennyire elragadtattam magam, de azt hiszem, hogy az a hozzáállás, ahogyan néhányan ehhez a dossziéhoz hozzáállnak, ahogyan erről beszélnek, ahogyan az Thomas Mann úr is mondta, hogy majd legközelebb erről döntünk, de hát nem, ez, ez nem elfogadható. Hogyha a válsághelyzetben most nem ragadjuk meg a lehetőséget, hogy a szociális alap működését megreformáljuk, és a jelenlegi új helyzethez hozzáigazítsuk, akkor elszalasztjuk az összes lehetőségünket. Fontos, hogy a hátrányos helyzetben lévő régiókban munkahelyeket teremtsünk az embereknek, és nem szabad, hogy ezt a társfinanszírozási szabályok megakadályozzák. A tanács és a spanyol elnökség, akit egyébként mindenben támogatni fogok, nagyon jó lenne, hogyha meghatározná az álláspontját, tudom, hogy erre képes, és ez, ennek, ennek alapján majd mi is ki tudjuk alakítani a vállás, az álláspontunkat. Tehát elmondom, a társfinanszírozással kapcsolatos álláspontot egyáltalán nem tudom sajnos támogatni előadóasszony, megadom a szót önnek, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm valamennyi kollégának, különösen elnök asszonynak az elmondottakat. Mert valóban érzékeny, kényes témával van dolgunk, és a gazdasági és szociális válság tükrében meggyőződésem vált időközben, hogy a kohéziós alapok, a strukturális alapok egyértelműen jó eszközök az exit stratégiához, csak nem mindegy, hogy milyen szerepet tulajdonítunk nekik. Különösen a szociális és strukturális alapokon belül a szociális alap az, amely a tagállamoknak egy új perspektívát nyithat. A téma előadójaként. Nem söpörhetem szőnyeg alá azokat az alternatívákat, amelyek előttünk állnak. Egyértelmű, hogy ma jelenleg a társfinanszírozás rendszere nagyon rugalmatlan. És ha sikerül elérnünk azt, amit akarunk, vagyis azt, hogy ezeket az alapokat úgy lehessen felhasználni, hogy közben csökkenjen a bürokrácia, csökkenjen a jelentkezés és elbírálás ideje, általában mivel nőjön az alapokhoz való hozzáférés, akkor ehhez arra van szükség, hogy elsősorban a kis és középvállalkozásokat erőteljesen megtámogassuk, hogy munkahelyeket akarjanak teremteni, és tudjanak is teremteni. Ami a konkrét módosítókat illeti, Kirillov úr jelentéséhez szóló módosítókról beszélek most. Ezek összhangban vannak az alapokra vonatkozó rugalmassági igényünkkel és a gyors felhasználhatóságukkal. Tehát szerintem ezek jó módosítók. Ugyanakkor újra felmerült ez a kételje, amely már korábban is, hogy a szociális alapok közeljövőbeni felhasználása kapcsán új típusú gondok merülhetnek föl, és ezeket a parlamentnek a tanácssal és bizottsággal szorosan együttműködve kell elhárítania. Mondom, különösen a szociális alap tekintetében jelentkezik ez a probléma. Tehát a strukturális alapok felhasználását a lehető legszélesebb értelemben véve kohéziós célokra kell felhasználni. Alapvető és nélkülözhetetlen politikákról van itt szó, amelyek a válságban való kilábalást támogatják. Thomas Mann kollégának mondom, hogy nem vagyok én itt teljesen rugalmatlan, tehát el tudok fogadni olyan javaslatokat, amelyek még holnapig ugye beérkeznek hozzám március 5-én délig, de azt kérem, hogy pragmatikus szemléletben, maradjunk meg a pragmatikus szemléletben, és általában véve a bizottság munkája őrizze meg a gyakorlatias hangvételt. Köszönöm szépen. A szakbizottság tagjai bizonyára egyetértenek önnel a fő célkitűzésben, de hát majd meglátjuk, a ördög ugye mindig a részletekben bújik meg. Reméljük, hogy előre tudunk majd haladni. Tehát, mint ahogyan az már elhangzott, holnap délig lehet beküldeni a módosító javaslatokat, és a következő szakbizottsági ülésen március 16-án fogjuk majd megvizsgálni a szöveget legközelebb, legközelebb a szöveget. és március 17-én és 18-án a még egy szakbizottságnak erről nyilatkoznia kell, a regionális szakbizottságnak. Most pedig megyünk tovább a következő pontra, a negyedik pontra, amely Ole Christensen vélemény tervezetéről szól, a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata. Előadó úr, öné a szó. Øh, Köszönöm szépen, elnök asszony, a kollégák összes módosító indítványával kapcsolatom elmond, kapcsolatban elmondhatom, hogy szerintem többségre lehet jutni ebben a kérdésben jelentős többségre, és akkor továbbíthatjuk a gazdasági bizottság felé Dániában. Több bank van egyébként, amelynek be kellett zárnia a válság miatt, és hát persze az állam igyekezett a betéteket biztosítani, igyekezett biztosítani, meggyőzni a betéteseket, nem akarva kárt okozni nekik. észak jütlandon Dániában, ahol én élek, volt egy ilyen bankcsőd, ami komoly kihatással járt a polgárok életére. Olyan emberekről van szó, akik melyek a nyugdíjukat, vagy az összes betétjüket részvényekbe fektették bizony. És ebben az esetben óriási veszteségek keletkeztek. Dániában, de persze más országban is tudott, és én is tudom, hogy a bankok túl nagy kockázatot vállaltak. Egyszerűen olyan politikát folytattak, miszerint a bank vezetése úgynevezett részvény opciókat kap, és amikor a saját bankjuk részvénye nő, értéke nő, akkor ők nyernek rajta. Ez az egészet azt oda vezetett, hogy a bankárok igen nagy kockázatokat vállaltak Szerintem ezt meg kell nézni, hogy ez hogyan akadályozható meg. És ennek megfelelően egyensúlyra kell törekedni a jelentésünkben is. Az átláthatóságot kell biztosítani méghozzá az teljes banki szektor vonatkozásában. És a dinamizmusnak olyannak kell lennie, hogy adott esetben közben lehessen avatkozni. Ez egy növekedés biztosító ágazat, nagy munkaerőigényel, tehát ha jól működik, akkor sok eredményt lehet elérni. Most pedig nézzük a módosítókat. Thomas Mann 40-45-ös, illetve az 53-as tőle származik, támogatni tudom azt kell, hogy mondjam viszont, a 53-asnak kicsit a szöveget módosítani, a 41, 42, 43-nál Cimerasszony volt jelen. Itt én egy kompromisszumot tudnék javasolni, ami pedig a béreket illeti. a bérek alakítását látni kell, hogy a prémium 300-szor akkora, mint eh, egy átlagos munkatárs eh, bére. Hogyha itt kezdünk számolni, akkor problematikusabb válik a dolog. De hát persze, eh, más eszköz is van arra, hogy az egyensúlyt hogyan teremtjük meg, nem kellett talán ennyire konkrétan fogalmazni. Az összes többi ponttal egyetértek. Szerintem kompromisszumra van lehetőség. A 44-es, a 61-es, az 55-ös a következő. Itt eh, Szimer asszonynál. Nem akarom, hogy konkrétan kitérjünk a biztosítási rendszerekre, mert szerintem későbbiekben jobbak is születhetnek. Az érvelés jó, nagyon jó, a modelleket alkalmazni kell, csak talán nem ennyire konkrét. Deli asszony a 46-os esetében egy hosszú távú eredménnyel számol, tehát öt évre öt évre tegyük ezt az időszakot. Én három-öt évet szeretnék a eredeti szövegben, ez szerintem jobb lenne így. 47, 48, 50, 51-es a következő ilyen szakasz. Itt szerintem van lehetőség kompromisszumra, mert az érdemi részt tekintve egyetértünk. Viszont Hogyha szankciókról beszélünk, akkor a lehető legprecízebben kell fogalmazni szerintem. Szankciók szó, hát nem annyira tetszik maga a szóhasználat. Erik és Cimer, Cimer az 54-es a bér alakítása, hát ez nem olyan szerencsés. 57-58 szerintem nagyon hasonlít. 59-es Deli asszonytól származik. ugye, tehát uh, itt változtatható komponensekről beszélünk a javadalmazásban. 80% legalább 80% szerepel az uh, szövegében. Nem tudom, hogy ilyen számokat, nem hiszem, hogy ez, ez, ez fontos, vagy hogy nem. Kétsége, kételjeim vannak itt, megbeszéljük, jó? 60-as Jerik és Cimer megint mégis ugyanazt akarjuk, ugyanaz a tartalma a két résznek. A 62-esnél megint csak az 5 éves időszakról van szó, legalább három évet szeretnék én itt a 63-as esetében is végül is ugyanazt mondjuk, vagyis ha a jelentésen gyorsan végigmegyünk, akkor ezt tudom elmondani a gyors tárgyaláson. És azt abban bízom a jövő héten, vagy az azt követő héten még össze tudunk ülni, hogy még meg tudjuk beszélni ezt mielőtt a szakbizottságban véglegesítésítünk. Köszönöm szépen az előadónak. De még mielőtt megadom a szót a következő felszólalónak, azelőtt szeretném emlékeztetni a tagokat, hogy a Dublini struktúráról az Eurofund által bemutatott dokumentum, amely második alkalommal foglalja össze a vállalatok helyzetét európai szinten, és ágazatonként elemzi a helyzetet, mégpedig a pénzügyi ágazatra koncentrálva. Azt hiszem, hogy ez a dokumentum nagyon jó forrásként szolgálhat számunkra a további beszélgetésekhez. Tudjuk, hogy van egy határidő, amíg a módosító javaslatokat be lehet küldeni ehhez a véleménytervezethez, de felhívnám a figyelmüket arra, hogy ez a, az Eurofund dokumentum nagyszerű alapul szolgálhat. Köszönöm szépen. Messner asszony. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ALDE nevében és Jürgen Kreuzmann nevében, aki Shadow, és már nem tud itt lenni, szólalok föl, mert a választókörzetében volt fontos feladata. Szeretném megköszönni tehát a kollégáknak az együttműködést. Frakcióm támogatja azt, amit a jelentés szerzője már elmondott. Van néhány saját megjegyzésünk, de módosítóinkról lemondtunk, és Thomas Mann úr módosítóit pedig támogatjuk. A frakcióm abban lát nehézséget a Kreuzmann módosítókkal kapcsolatban, a zöldek és a baloldal módosítóival kapcsolatban, hogy szerintünk túl restriktív a képzési politikára vonatkozó elképzelésük, és ezeket nem tudjuk támogatni. Egyelőre csak ennyit mondok röviden, hiszen Krosman úr ma nem tudott eljönni, de a következő vitán újra nyilván itt lesz, és akkor majd ő maga képviseli a véleményét. Köszönöm. Merci, Monsieur Thomas Mann. Thomas, Thomas Manor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindig eh, jók a jelentéseit, kedves Ola, és eh, ezt is teljesen el tudjuk fogadni. Én három módosítót írtam, amelyekkel az volt a célom, hogy a flexicurity során kiváló együttműködésünket megerősítsem. Fontosnak tartom, hogy a bankok is azonban tartsák magukat ahhoz, amit ők maguk fogalmaztak meg. Van itt ugye ez a CSR rendszer, és azt szeretnénk, hogy jó, ne legyenek a bankok karitatív szervezetek, de azért legyenek a társadalomba integrálva és közös társadalmi értékek alapján, felelősségvállalás alapján működjenek ők is. Hogy lehet ezt elérni? A bankoknak ugye Dániában, de más országokban is nagyon nehéz a helyzetük, nincs megfelelő tőke alapjuk, és ezért próbáltunk egy olyan javaslatot megfogalmazni, amely segíti is a bankokat olyan értelemben, hogy, hogy miközben a takarékoskodókat is megvédi. És a banki alkalmazottak tudatát pedig úgy kellene fejleszteni, hogy tudják pontosan, hogy mit is árulnak, milyen pénzügyi termékeket árulnak. Hogy nem egyszerűen a hozam az egyetlen szempont, hanem egy olyan kosárból kell válogatniuk, amelyben gyakran mérgezett papírok is vannak, és ennek nincs, nincsenek mindig tudatában maguk a, a asztalnál dolgozó banki alkalmazottak. Tehát fel kell őket világosítani arról, hogy mely típusú termékek veszélyesek és melyek nem. Mire érdemes, mire szabad visszanyúlni, milyen termékekre vonatkozhat egy bank felelőssége, és melyekre kevésbé. Ezt fontosnak tartottam elmondani, mert úgy érzem, hogy a pénzügyi stabilitás mindannyiunk érdeke, és csak így lehet garantálni azt, hogyha valamennyien ugyanazokhoz a feltételekhez alkalmazkodunk. A 41-es módosítót Gabriela Zimmertől támogatom, bár szerintem egy kicsit kevésbé populista módon kéne megfogalmazni ugyanezt a gondolatot. Az jó, hogy a realitáshoz közel ö, liek akarunk maradni, és a kompromisszumkészség jellemez minket. Utolsó megjegyzésem. Elnök asszony, gyakorlatilag ön ugye a válságbizottságban is benne van és a válságbizottságban is folyamatosan foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet a bankokat bevonni a felelősségbe, milyen feladataik vannak, milyen lehetőségük az ellenőrzésre, és nekünk persze politikai ellenőrzési jogkörünk mire terjed ki. Mindkét bizottságban tehát ugyanarról van szó, és ezért együtt kéne működnünk szorosabban, hiszen a válság nem csak a bankokat érintő válság, hanem a szociális rendszereket is érinti. Minden mindennel összefügg, és ezért örülök annak, hogy asszony a válságbizottságban is részt vesz, és így talán a két bizottság munkáját személyesen is jól össze tudja hangolni, és olyan kompromisszumok születnek majd, amilyen, amelyen mindenki elégedett lesz. Merci, cher euh, vice-président. Monsieur... Köszönöm szépen, kedves alelnök úr. Olmer úr kért még szót. Önél szó. Uh, uh, e Köszönöm szépen, elnök asszony, az EKR csoportban, frakcióban. Az a véleményünk, hogy ezek a javaslatok tipikusan európai doktrinát képviselnek, azt, hogy a válságból előnyök húzhatók. És olyan értelemben, hogy ez több, tehát a Brüsszel most több hatalmat akar elvonni a nemzeti kormányoktól, akár a vár, környezetről van szó, akár a terrorizmusról, mindig arra használja föl a Európa és Brüsszel különösen a válságokat, hogy a nemzetállamoktól egyre több kompetenciát vonjon el. Szerintem ez téves út, és az a véleményünk, hogy itt a javaslatok többsége és a módosítók némelyike is gyakorlatilag végrehajthatatlan. adok néhány példát erre. Például a négyes módosító független javadalmazási bizottságokat akar létrehozni. Szerintem ilyet nem lehet ellenőrizni 27 tagállami szinten. A 9-es módosítóban azt mondjuk, hogy a magán hedginget meg akarjuk engedni, a kockázatvállalást kiterjeszteni, ezt sem lehet szerintem gyakorlatilag megvalósítani, hiszen ezzel belenyúlunk az egyes cégek saját döntési struktúráikba és a polgárok döntését is konkrétan akarjuk befolyásolni. Ezeket tehát ellenezzük. Eleve úgy gondoljuk, hogy amit össze van írva, ez nem csak a, a brüsszeli hatalom további felesleges kibővítése, hanem egyszerűen kompetenciák átvétele, felelősség átvétel nélkül, már pedig ez mindig nagy veszélyeket hordoz magában. Tehát szerintem teljesen elhibázott megközelítésről van szó, és nem fogjuk ezt támogatni. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kére még valaki szót? A bizottságtól kérdezem Walter asszonyt. Ah, úgy látom, hogy nincs itt. Jó, ja, akkor megadom ismét a szót az előadónak. Tak for eh, kommentarerne, som jeg er glad for. Det ser ud til, at vi kan finde ud af et Köszönöm szépen a kiváló kommentárokat. Szerintem találunk kompromisszumot. Örülök, hogy mert nem támogatja ezt a javaslatot, mert különben már el kellett volna gondolkodnom. Nyugtalanított volna a dolog, hogyha ő ezt emögé beáll, akkor valami nem stimmel a javaslatommal szerintem nem csak az EU avatkozik közbe, persze, hanem az egész világon szabályozni igyekeznek ezt az ágazatot, hiszen óvni kell magunkat attól, hogy újra kialakuljon valami olyasmi, mint az ismert válság, az Egyesült Államokban is hasonlókon gondolkodnak, és az Egyesült Királyság is egy ilyen eljárás bevezetésén gondolkodik, amely igencsak hasonlít arra, amit a tanács itt javasol. Tehát természetesen a béreket is vizsgálják mindenhol, és remélem, hogy Európa elfogadja, és az egész világ követi majd ezeket a rendelkezéseket. Tehát én jó szívvel állok elébe. Köszönöm szépen. Tehát március 16-áig van idejük. hiszen 16-a és 17-ek között fogunk majd szavazni, azért, hogy a, ö, tehát április 26-án és 27-én a, az illetékes ö, tanácsi, illetve ö, szakbizottság tudjon dönt, dönteni. Most pedig tartunk egy rövid kis kávészünetet, azért, hogy kávét ihassanak, telefonálhassanak. Fél tizenegykor fogunk majd szavazni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos két szövegről, addig pedig szünetet tartunk, tehát fél tizenegykor folytatjuk.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

Chers collègues, si je peux vous inviter à... Kedves kollégák, kérem, hogy ezután a kis szünet után üljenek le. Sajnos nem tudtam jól megszervezni a munkát, ezért kellett szünetet tartani. De ahogyan önök is tudják, a stratégia Lisszabon után 2020 bemutatásra kerül majd a biztos által, de nem akartam megváltoztatni a szavazás időpontját, úgyhogy szavazni fogunk majd a két levéről, mert az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szól. A biztos úrnak szerettem volna jelezni, hogy talán úgy tűnik, hogy nincsenek tele a padok, de sajnos most a néppárt éppen egy szemináriumot tart Spanyolországban, azt hiszem. Nem, elnézést, Budapesten. Ah, úgyhogy minden, megbocsátunk nekik. Tehát ez magyarázza azt, hogy nincsenek tele a padok. Tehát a napi rendünk ötödik pontja következik, és itt Anna Lemesz úrnak egy levelet kell továbbítanunk, amely egyrészt az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szól, a Bútor és ruházatgyártásról Litvániában. Ki támogatja, hogy továbbítsuk ezt a levelet? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Jó, akkor ezt elfogadjuk egyhangulag. És tulajdonképpen ez egy csoportosított szavazás volt, mivel két litván levélről van szó, úgyhogy erről szavaztunk most. Úgyhogy köszönöm szépen a biztos úrnak az eddigi türelmét és nagy örömömre szolgál, hogy most itt hivatalosan is biztosként fogadhatom. Sajnos ebben a bizottságban az a rossz szokásunk, hogy gyakran kívánunk majd önnel találkozni, mivel a, az egyes dossziéknak az elemzése során szükségünk lesz majd önre is. Most arra szeretnénk kérni, hogy a bizottság által tegnap bemutatott dokumentumot mutassa be nekünk az EU 2020-as stratégiáról, úgyhogy megkérem, hogy majd mutassa be, hogy a bizottságnak mi az álláspontja, nekünk milyen feladatunk lesz, egy, és egy beszélgetésre lesz majd sor, amelyet ön is hozzászokott. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon örülök annak, hogy ma lehetőséget kaptam arra, hogy önökkel találkozzam. Ez az első találkozásunk az Európai Bizottság felállása óta, és az első lehetőség számomra ahhoz, hogy a meghallgatás után most már szakmai kérdésekről beszéljek önöknek. Egy nagyon komoly dokumentumot szeretnék önöknek bemutatni, ahogy elnökasszony kért erre. Ugyanakkor, mivel minden lehetőséget fel szeretnék használni arra, hogy a, önökkel általában véve a portfóliumhoz tartozó témákat egyéni vagy plenáris formában megvitassak, ezért erre is lehetőséget kívánok adni. A téma kritikus a válság miatt különösen. Amint tudják, tegnap az Európai Bizottság bemutatta az Európai Unió 2020-as stratégiáját, amelynek az okos, zöld és integratív növekedés a három fő pillére, és, és hát remélem, hogy a bizottság stratégiáját sikerül majd megvalósítani hatékonyan. Tíz évig tartott a Lisszaboni stratégia, 2010-ben jár le, és itt az ideje, hogy új stratégiát alkossunk, amely a Lisszaboni helyébe lép, amely egyszerűbb, hatékonyabb, koncentráltabb. Véleményem szerint ez az anyag megfelel a e célkitűzéseknek, és két fő célnak különösen. Az első ilyen cél rövid távú, a jelenlegi gazdasági válság kezelésével foglalkozik, és az embereket szeretné visszajutatni munkahelyeikre. Ezzel fogok majd kezdeni. Középtávon az Európai Uniónak azonban új gazdasági modellre van szüksége, hogy a globalizáció kihívásainak meg tudjon felelni. Technológiai, demográfiai és klímaváltozási kihívásokkal kell megküzdenünk. A Lisszaboni stratégia is már próbált a globalizációra választ találni. Az új stratégia azonban most a globalizációval kapcsolatos válságra kell, hogy most már megoldást találjon. A mi javaslatunk az, hogy a szegénység elleni harc és a munkahelyteremtés legyen a legfontosabb prioritás. Ez sok ö, érintett félre folytatott egy, együttműködés egyeztetés után is kibondombrodott. A statisztikák azt mutatják, hogy Európában a munkanélküliség 10% körülire emelkedett, és még várhatóan tovább fog nőni. A legsürgősebb feladatok után, amelyek közé a munkanélküliség visszaszorítása tartozik. A közép- és hosszú távú célok következnek a jobb munkahelyek teremtése és a szociális integráció megteremtése. A bizottság három prioritást fogalmazott meg ezen a területen, úgynevezett key driver driver-öket nevez meg az angol szöveg. Ezek a következők. Intelligens növekedés, a tudásra és innovációra alapuló gazdaság, fenntartható növekedés, amely hatékonyabb erőforrás gazdálkodást tesz lehetővé és versenyképesebbé teszi az európai gazdaságot. Integratív növekedés, amely magas foglalkoztatottságot céloz meg, a gazdasági, szociális és területi kohéziót is megvalósítja. Mindhárom egyformán fontos pillér. Az integratív növekedéses prioritás az, ami az én portfóliómba tartozik, ide tartozik az a, a nyílt koordinációs rendszer a szociális védelem területén. Nyilván önök is úgy gondolják, hogy sokkal magasabb szinten kéne integrálni a szociálpolitikát, mint azt a Lisszaboni stratégia lehetővé tette. Arra törekszünk, hogy más ágazatok politikáinak is legyen szociális vonzata, tehát horizontálisá tegyük ezt a prioritást. A fontos fenntarthatósági szempont a fenntarthatósági növekedési pilléren belül is ott van, tehát nem csak a harmadik pillérhez tartozik a szociális portfólió. A szakképesítések, az egy életen át tartó tanulás nagyon fontos ebből a szempontból. A munkaerőpiac és az oktatás összekötése, a fiatalok munkahelyhez juttatása. És a erőforrás hatékony versenyképes gazdaság területén is vannak szociális célok, ideértve a zöld munkahelyek teremtését például. Erről egyébként már a klímaváltozási biztossal egyeztettem is. Tisztelt elnök asszony! A fő motiváció a stratégia mögött a célorientáltság. Arra törekszünk, hogy ezt a három prioritást konkrétan elérjük. Három pillérünk van és öt célkitűzésünk kevés tehát, érthető, nyilvánvaló célok. Minden erre épül, és arra, hogy ezeket láthatóvá tegyük és számosíthatóvá. A célok és azt mutatják, hogy az Európai Bizottság elkötelezett a szociál és politika mellett. Számomra a legfontosabb a foglalkoztatási aspektus, a foglalkoztatás növelése, különösen a 20 és 65 éves korcsoportban. A nők jobb bevonása a jelenlegi 69%-ról 75%-ra emelése. A második legfontosabb szociális célkitűzés a szegénységi küszöbök alatt élők arányának csökkentése 25%-kal, vagyis 20 millió embert szeretnénk kiemelni a szegénységből. A hármas cél, a képzési cél, a, a iskolát elhagyók arányának csökkentése 10%-ra 25%-ról, és a lakosság bani arányuk, azoknak az arányának a növek, növelése 30-34%-ra, akik nem hagyják el az iskolarendszert. Jelenleg 41%-os a 31%-os ez az arány. Ezeket a célokat olyan stratégiákkal lehet csak elérni, amelyek az egyes tagállamokra szabottak tagállamokra, tehát oda kívánunk figyelni. Az európai értékek között ugyanis a diverzitás fontos érték, és persze kihívás is. Egyes országoknak könnyebb ezeket a célokat megvalósítani, mint másoknak. Ezért azt javasoljuk, hogy nemzeti célokra bontsák le az országok ezeket a célokat, és minden egyes tagállam a saját magának kitűzött célokat valósítsa meg. A bizottság támogatni fogja a tagállamokat ebben, a saját célok kialakításában is. Realisztikus, de mégis ambíciózus célokról van szó. A bizottsági közös célok is ilyenek. A bizottság azt javasolja, hogy tematikus megközelítés érvényesüljön az öt fő célkitűzés tekintetében, az úgynevezett iránymutató célkitűzések tekintetében. Az öt közül három közvetlenül vonatkozik a szociális és foglalkoztatás politikára. Ezek a következők. Új készségek és új munkahelyek, mozgásban lévő ifjúság, európai platforma szegénység ellen. Az új ö, munkahelyek ö, témán belül a flexikuritás, a flexikürite rugalmas biztonság a fő ö, motívum. Arra törekszünk, hogy a múlt években elveszett munkahelyek újra megteremtődjenek, de a biztonságot a rugalmassággal kombináljuk. A flexicurity lehetőség, jobb lehetőséget tesz az új készségek sajátítására, mint az eddigi eszközök, az alkalmaz hatóság növelésére, és egyéb szempontból is. A bizottság a, a New Skills for New Jobs projektjét most dolgozza ki, felmérjük, hogy milyen skillekre van, milyen készségekre van szükség a társadalomban, és egy életen át tartó ciklusban próbáljuk megfogalmazni és segíteni ezek megvalósulását, főleg a fiatalokra való tekintettel, illetve a munkahely és a család szempontok kiegyeztethetőségére való tekintettel. Ez nagyon komoly vállalás. A második közleménye a bizottságnak ebben a témában hamarosan majd kijön. A következő flagship vagy iránymutató ö, célkitűzés, az pedig az, hogy a fiataloknak a munkahelyi rugalmasságát, mozgását javítsuk. Integrált keretet ö, fogok önöknek hamarosan bemutatni erre a témára vonatkozóan. Szeretnénk javítani az oktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolatot. A fiatalokat egyre súlyosabban érinti a munkaerőpiac folyamatos átalakulása, ezért a, az oktatásnak, a szakképzésnek, a gyakorlatoknak olyanoknak kell lenni, hogy kifejezetten gyakorlatorientáltak legyenek. Talán emlékeznek még arra, amikor a meghallgatáson elmondtam januárban, hogy üdvözöltem azt a gondolatot, hogy az Erasmus típusú első munkahelyteremtési program megszülessen már ma biztosíthatom önöket arról, hogy ezt az új rendszert hamarosan be is indítjuk. Az EU-n belüli ifjúsági munkavállalás, határokon átnyúló munkavállalás könnyítésére vonatkozó programot. A harmadik ilyen iránymutató célkitűzés a szegénység elleni küzdelem és az európai platform, amely erősíteni szeret, támogatni az EU 2020 program szociális dimenzióját. A, szociál, a segítség elleni küzdelemben belül megint csak a nyílt koordinációs módszerrel a szociális integrációt, szociális védelmet kívánjuk erősíteni, és fontos szerepet szállunk a monitoringnak, az ellenőrzésnek. Elnök asszony, a parlament szerepe az Európa 2020-as programon belül nagyon jelentős. A bizottság azt szeretné, hogy a parlament adjon ezekről az elképzeléseinkről a júniusi európai csúcs találkozóig megfogható véleményt. Közben a nemzeti parlamenteket is értesítjük erről, és szeretnénk, hogyha ők is részesei lennének a stratégia kialakításának. Fontos, erőteljesebb szerepet szánunk a helyi és regionális önkormányzatoknak a prioritások megfogalmazása során tehát az EU stratégiába bekerül majd az ő véleményük is. Ide értve az ide vonatkozó költségvetéseket is, a szociális partnereknek és a civil társadalomnak sokkal közelebbről kell látniuk a döntéshozást, és bele kell tudniuk szólni abba. Hatékonyabban kell felhasználnunk az Európai Szociális Alapot. Az Európai 2020-as program célja érdekében. Elkötelezett vagyok önökkel szemben a tekintetben, hogy a programon belül minden ö, témáról tájékoztatom önöket, és felelősségemnek érzem azoknak a megvalósítását. Különösen itt a flexicurity elvének megvalósítását, az új készségek megszerzésének célját. Ugye tegnap szerkeszúrral egy közös rendezvényen vettünk részt ebben a témában. Nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytattunk. A zöld munkahelyek, a szociális integráció és a gazdaság zöldítése témákban ugyanez a helyzet. Tudom, hogy az Önnek bizottsága számos az én portfóliumhoz kapcsolódó témán dolgozik most. A kérdés most az, hogy az Európa 2020-as stratégia miután majd elfogadásra kerül, ö, milyen napirendet ír nekünk elő. Március 24-25-én lesz a következő csúcs, ahol ez a fő téma. És a következtetések alapján a bizottság egy részletesebb programot fog önök elé tárni, amelyben már a foglalkoztatási feladatok konkrétizálódnak, és a parlament véleményével közösen a júniusi tanácsülés, sús találkozó véglegesíti majd a stratégiát. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Meggyőződésem, hogy az új stratégia sikere alapvető jelentőségű Európa jövője szempontjából. Ha azt szeretnénk, hogy Európa kontinensünk továbbra is világ szinten vezető szerepet játszon gazdasági értelemben, ahhoz arra van szükség, hogy fenntartható növekedést teremtsünk, az emberek jólétét megőrizzük, és mivel az önök intézménye képviseli leginkább a polgárokat, az önök szerepe kulcsfontosságú. Örülök az önökkel való együttműködésnek, és várom az önök inputjait a témával kapcsolatban, és köszönöm a figyelmüket. Merci beaucoup de cette... Euh, Nagyon szépen köszönöm ezt a, köszönjük ezt a bemutatót. Most azt látom, hogy 17 kolléga kért szót, és sajnos az elnökség kemény kezével kell eljárnom, és minden kollégának csak két percet tudok adni, hogy mindenki szóhoz, szót kaphasson fontos, hogy majd a biztos úr tudjon válaszolni a kérdésekre, úgyhogy három kérdés után adom majd meg neki a szót, hogy válaszolhasson. Tehát, á, elnézést, nem is 17, hanem 20 képviselő kért szót. És... It was my phone. Az én telefonom volt elnézést. A bűnös. Engedjenek meg egy... Engedje meg biztos úr egy előzetes hozzászólást. A Lisszaboni stratégia gyakorlatilag bukás volt. Semmilyen célját nem értük el, semmilyen ígéretét nem töltöttük be, a munkahelyek száma csökkent, a munkahelyek minősége romlott. E tíz év alatt. A 2020-as stratégia jobbnak tűnik annyiból, hogy ez rövidebb, mint a Lisszaboni stratégia, és kevesebbek a céljai, tehát már akkorát nem bukhat. De más szempontból gyakorlatilag ez is csak az álmoknak egy katalógusa, ugyanúgy, ahogy a Lisszaboni stratégia volt. Az utóbbi évek során is sikerült munkahelyeket teremteni Európában, de a munkahelyek, az új munkahelyek mind úgynevezett kiszolgáltatott munkahelyek, nincs koordináció tagállamok között, minden tagállam azt csinál, amit akar. A tagállamoknak nincsen foglalkoztatási felügyeletük, mármint az Európától kapott pénzek elszámoltatására vonatkozóan, és hazámban gyakorlatilag más országokról nem akarok most beszélni, már a rabszolgaság intézménye is kialakult. És tudom, hogy ezzel nem vagyunk egyel, egyedülállóak. Mit csinálnak a szakszervezetek? Egyáltalán milyen szerep juthat a szakszervezeteknek, hogyha olyan munkahelyek teremtünk, ahol a szakszervezeteknek már nincsen hatásköre? Szakképzés, átképzés? Ugyan már. A legtöbb munkahely ö, szakképzetlen munkahely, amely két nap után megszűnik. Hazámban sokan tagadják, letagadják, hogy van érettségiük, mert akár az hátrányt is jelenthet egyes munkahelyek megkapásakor, és a Flexicurity pedig kizárólag Dániában működik, sehol a világon, máshol Európában sem nincs, sincs olyan, hogy rugalmas munkahelyek és szociális biztonság egyszerre. Ez állam vagy hazugság? asszony, Köszönöm, elnök asszony. A Lisszaboni stratégiára adott értékeléssel gyakorlatilag egyetértek. Remélem, hogy az Európai, Európa 2020-as stratégia mivel rövidebb és koncentráltabb, tényleg megfoghatóbb és elérhetőbb célokat tartalmaz. Ami a szegénység elleni harcot illeti, és örülök, hogy ez belekülült a programba, mert korábban ugye csak a szociális kirekesztés elleni harcról volt szó Lisszabon stratégiában. Nos, ez az általánosabb megfogalmazás jó, mert amikor a pénzügyi válságról beszélünk, gyakran elfelejtjük azokat, akik szegénységbe kerülnek újonnan, kifejezetten a pénzügyi válság következményeként. És most alpontá vált a szociális inklúzió, ha úgy tetszik. Az Európa 2020-as stratégia azonban hol teremt arra a lehetőséget, hogy a diszkrimináció ellen fellépjünk. Örülök, hogy beszélt a parlament szerepéről, mert a parlamentet gyakorlatilag eddig mindig kihagyták ezekből a bizottsági és tanácsi játszmákból. És annak is örülök, hogy vannak új célok, de megint csak az a kérdés merül föl bennem, hogy a Lisszaboni stratégia sikertelensége tükrén mi adja a garanciát arra, hogy az új program célkitűzéseit megvalósítjuk majd? A szociális kirekesztés elleni harcot, a szegénység elleni harcot mi teszi majd hatékonyabbá, mint a Lisszaboni stratégia idején? Ez a nyílt koordinációs módszer erre vonatkozóan azt szerepel a szövegben, hogy ezt majd átalakítják. Szeretném tudni, hogy ez alatt mit értenek, milyen átalakítás várható. Köszönöm szépen. Még két kérdést meghallgatunk. Szárkász urat, aztán Thomas Mand. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy a szemináriumunkon részt vett tegnap nagyszerű dolog volt, hogy jelen volt, és hogy egy lépést tett a parlament irányába. Köszönöm a meleg szavakat is, amelyeket bevezetésképpen elmondott. De hát ez eh, nem mindig van összhangban azzal, ami a szövegben szerepel, a jobb munkahelyek, az a szövegben így nem szerepel, a szociális politika is kevésbé szerepel, a szociális integráció eh, is teljesen hiányzik, mint politikai kérdés. Tehát a dokumentumtól az ön retorikája eltér. Ez nem felel meg a frakcióm elvárásainak, amit megszületett. De mindenek előtt az európai polgárok elvárásairól kéne beszélni. Nem kielégítő az elemzés sem. El kell, hogy mondjam, nem csak növekedési válság van, hanem egy sokoldalú válság ez, ez gazdasági, szociális és politikai válság, amiben vagyunk. Ez a dokumentum most kidolgozásra került, olyan módszerrel, miszerint azt gondolják, hogy a társadalom problémáit automatikusan meg lehet haladni, de hát nem minden növekedés ugyanaz, nem mindenki ugyanazért aggódik, nem mindenki a szociális igazságosság miatt aggódik, vagy az integrációért, a politikai ambíció hiányát érzem ebben. Amit itt hallottunk, az az, amit a funkcionáriusok és a bürokraták súgtak és ez egy politikai eljárás. Mit mondanak a civil szervezetek, a szakszervezetek és egyebek? Ez valahogy hiányzik a szövegből. Nem elég az, hogy egy kiválasztott kisebbség meghatározza a célokat, mert ők tudják, hogy miről van szó. Óriási pénzügyi válságban vagyunk, egy olyan piacról beszélünk, amely szinte teljesen megbolondult a reálgazdaságban, rengeteg munkahelyet tettek tönkre, és mi még mindig a gazdasági növekedés mantráját követjük, ez a recept, ez a gyógyír mindenre. Ez így nem fog menni, biztos úr. Egy átfogó stratégiára van fűszünk a környezetvédelemre is, szociális kérdésekre. Így kaphatja meg Európa azokat az eszközöket, amelyekre kell. Thomas Mann. Köszönöm szépen biztos úrnak, hogy eljött ide Szárkasz kollégának, csak azt tudom válaszolni. Az Európai Bizottságnak volt egy munkadokumentuma 2009. november 24-éről a szociális partnerek ebben részt vettek, meg mások is, és ez év január 15-ig foglalhattak állást ezzel kapcsolatban. Tehát nem légből kapott ez a dokumentum teljesen. Egyébként pedig kérdésem van. Az első kérdés biztos úr, ugye Lisszabonnál azért veszítettünk sokat, mert a tagállamok nem működtek rendesen közre, mert igazából nem látták az európai dimenziót, és nem tudtunk a nemzeti kormányokra nyomást gyakorolni. A 2004-es kopjelentésben a naming, shaming and faming szót használta, tehát meg kéne nevezni konkrét tagállamokat. Képesek önök erre? Szeretnék ezt megtenni, hogy neveket említsenek? Én a szubszidiaritás elvének híve vagyok, abszolút. Tudom, hogy mi működik a tagállami szinten, tudom, hogy mi történt ott, és mi nem történt. Nem lenne lehetőség, hogyha ezzel elő előállnak, hogy a nyilvánossághoz jobban eljussanak. A második téma pedig szerintem joggal mondta, targetekre, célokra van szükség, amelyek elérhetőek, teljesíthetők, és a tagállamok is hajlandók közreműködni, egyetértünk. Az ESA esetében milyen lehetőséget lát az Európai Szociális Alap jövőképességének kialakítására, mert az egyik központi cél, amiről beszélt, ott van lehetőségünk. Igenis, a végzettséget nem szerzők számát kell csökkenteni, és az önök célja, ami 10% alatti irányba mutat, az elérhető, az abszolút elérhető, de azért lépni kell ehhez, lépésekre van szükség. Azon túlmenően, amit a tagállamok már csinálnak, az Európai Szociális Alap itt nagy területen működik. Ez egy része az Európai Szociális Alap jövőképességének? Biztos úr. Köszönöm a kérdéseket és az szót. Először el szeretném mondani, Fábel úrnak válaszolok, hogy a Lisszaboni stratégiát én is mm, ö, negatívan értékeltem, de azért az túlzás azt mondani, hogy teljességgel bukás volt. Ha a konkrét régiókról beszélünk, akkor valamennyien tudjuk, és az én hátterem ugye az, hogy ezt én is tudjam, hogy a hosszú távú tervezés, a felülről jövő tervezés nem működik. Nyilvánvaló, hogy nem is ez a célunk, és a jelenlegi helyzetben sem törekedhetünk erre. De valamit tennünk kell, mert biztos, hogy felül kell vizsgálnunk az eddigieket, másodszorban pedig az is nyilvánvaló, hogy egyes problémák kifejezetten az európai gazdaság strukturális hibáiból következnek, és ezek nem oldhatók meg egy-két év alatt, és csak egy-egy tagállam szintjén. Tehát hosszú távú átalakításra van szükség európai szinten. Rá kell jönnünk arra, hogy miért nem működtek a Lisszaboni célok, vagy miért nem eléggé. De nem igaz az, hogy nem értünk el semmit. Például foglalkoztatási tekintetben és a nők foglalkoztatás tekintetében igenis hozott eredményeket a stratégia és ha más nem, akkor a foglalkoztatás tekintetében is jó irányokat jelölt ki. Aztán jött a válság, és nyilvánvaló, hogy a válság ezeket az eredményeket elsöpörte, vagy ezeknek a munkahelyeknek a többségét elsöpörte, és a kritika ilyen értelemben igaz, hogy mára a válság miatt az elért eredmények is megszűntek, és a megteremtett munkahelyek sem eléggé biztonságosak, ahogyan arra utalt. Tehát van mit tanulnunk, egyértelmű, de nem szabad kidobnunk a gyereket a vízzel. Itt a fürdővíz alatt ugye a jó kormányzást, illetve hát a kormányzást általában értem. És nem szabad lemondanunk a kormányzás igényéről, azért, mert korábban nem volt jó a kormányzás. Tehát meg kell erősíteni a tagállamok tulajdonosi tudatát, tehát jobban részt be kell őket vonnunk a stratégiába, és felelősséget kell rájuk ruháznunk. A dokumentum nem lehet tökéletes, három hét alatt a bizottság felelása óta nem lehetett nagy munkát végezni, igaz, hogy már korábban elkezdődött az előkészítő munka, és ez a véglegesítés még tart ugye júniusig, de egy biztos, hogy a viták során, már az előkészítő viták során, a bizottság felállása előtti vitákban az volt a cél, hogy megfogható és hihető célokat kell leírni. És amit leírtunk, azt úgy érezzük, hogy vállalni tudunk, amit az intézmények szerintem mindhárman vagy valamennyien vállalhatnak, és örülök annak, hogy Linnasszony kiemelte a szegénység elleni küzdelmet. Szerintem is az egyik legfontosabb és új elem a stratégiában. A szöveg maga viszonylag rövid, tehát nem lehetett ennek minden aspektusát beleírni, annak, hogy az egyes tagállamok hogyan küzdhetnek a szegénység ellen. De itt nem pusztán európai átlagokról kívánunk beszélni a jövőben, hanem konkrét helyi problémákkal is foglalkozni akarunk, marginalizált, diszkriminált csoportokkal, akikre külön célzott programokat kell kitalálnunk. Ez tehát nem egy általános diszkrimináció ellenes és szegénység ellenes program, ezzel egyébként Redding asszony foglalkozik, hanem az Európai Szociális Alap elköltésének konkrét programja. Úgy érzem, hogy a szociális alapot sokkal hatékonyabban lehetne elkölteni, és sokkal célzottabban a céljaink szolgálatába állítani, mint az eddig történt. És erről viszont szó van a szövegünkben. És valóban szükség van arra, hogy megerősítsük, megváltoztassuk a nyílt koordinációs eljárást. Ez egy amúgy is viszonylag új eszköz, amelynek működése kapcsán már tanultunk néhány dolgot. Ezt át kell alakítani az együttműködés platformjává. Mann úr is utalt erre. a nyílt koordinációs mechanizmus pedig valóban végrehajtási mechanizmus kell, hogy legyen, nem csak az eszmék cseréje. Thank you. Um, les orateurs suivants. Köszönöm szépen. Következő hozzászólok, Drian úr. Drian úr, elnézést. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm biztos úrnak a válaszokat is. A munkahelyteremtés kapcsán elmondottakkal kapcsolatban valami nagyon alapvetőt szeretnék mondani, kérdezni. Hogy látja elképzelhetőnek a munka ö, helyek iránti igény és kínálat egyensúlyba hozását. Hogyan lehet például bizonyos tantárgyakat, iskolákat leállítani, hogyha ezek csak tömeges munkanélküliséget generálnak. Ezt konkrétan hogyan látja elképzelhetőnek? Mulțumesc, doamnă președintă, îi mulțumesc și domnului comisar pentru... Köszönöm szépen, Elnök asszony, köszönöm szépen biztos úrnak a bevezető szavakat, az eddigi magyarázatot. Egy egészen konkrét kérdést szeretnék feltenni ahhoz, hogy egy zöld gazdaságot tudjunk kialakítani, és fenntartható növekedést biztosítsunk, ehhez zöld munkahelyekre van szükség. Engem az érdekelne, szeretném megtudni, hogy a bizottságban, az Európai Bizottságban úgy vélik-e, hogy egy újfajta kompetenciát hoznak létre a klímaváltozás elleni fellépés során, és egy zöld megoldásra gondolok persze. Tudom például, hogy a lifelong learning, az élethosszig tartó tanulás esetében 8 kulcs kompetencia van. Van -e egy kilencedik, amit beterveznek mondjuk a környezetvédelem területén. A másik pedig a célokat érinti, amelyről ön beszélt. Egyrészt a munka, erő bevonása, integrációja, a nők foglalkoztatottságának erősítése. Van-e konkrét törvényi elképzelésük arra, hogy a férfiak, nők fizetése közötti különbséget hogy lehetne megszüntetni, ami egy feltétele, hogy a nőket jobban bevonjuk a munkaerőpiacra? Zsors Beck és uh, Halimedeli asszony, először övé a szó. Köszönöm elnök asszony a szót, tisztelt biztos úr. Nagyon ambíciózus tervet mutatott be. 20 millió főre kívánja csökkent, 20 millió fővel kívánja csökkenteni a szegények számát. Elmondta, hogy a Lisszaboni stratégia nem volt teljes csőd, holott ott akkor azt mondták, hogy teljesen meg akarják szüntetni a szegénységet, ez nem sikerült. Szeretném tudni, hogy honnan jön ez a 20 milliós szám, Hon, honnan szedték. Beszélt a fiatalokról és a munkanélküliségről. Azt mondta, hogy növelni kell a gyakorlatok és a képzések számát. És nem biztos, hogy ez jó ötlet, hiszen a gyakorlatok következtében a fiatalok nem jutnak végleges munkához, egymást után különböző gyakorlatokra mennek. Holott olyan munkát végeznek gyakorlat keretében, amit teljes foglalkoztatás állásként kellene végezni. Ami a fiatalok ö, jövedelmét illeti. Szeretné, meg szeretném kérdezni, hogy a minimál jövedelmet terveznek-e bevezetni? Illetve az Erasmus programok hozzáférhetőségét szeretném megkérdezni, hogy ezt hogyan kívánják megváltoztatni. Hiszen az Erasmus program nem kifejezetten a fiatalok programja hogyha valaki idősebb és elveszti a munkáját, akkor miért ne vehetne részt egy Erasmus programban, egy átképzésben, és utazhatna külföldre? Köszönöm szépen. George Peck úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött ide, hogy közölje gondolatait a parlamenttel. Három pontra szeretnék koncentrálni. Először is a zöld, a green jobokról szeretnék beszélni, a zöld munkahelyekről a környezetvédelem területén. A kérdésem az, hogy külön figyele az átalakításra. Nyilvánvalóan a klasszikus iparban számos munkai megszűnik. Vannak-e már elképzeléseik arra nézve, hogy ezt az átalakulást hogyan alakítsák, ezt az átmenetet? Másodszor pedig ön jobb munkahelyekről beszélt, hogy jólétet teremtsünk az emberek számára. Azt gondolom, hogy a 20-20-as megfontoltság során azt olvastam, hogy a bizottság eltér attól a szabálytól, vagy letér arra az útról, hogy a nem határozott a határozott idejű munkahelyek kivételt képeznek majd tehát itt a munkanélküliségi időszakok, a továbbképzési időszakok is beszámításra kerülnek, hogy olyan szociális rendszerek alakulnak ki, amelyek ezt a helyzetet én az képesek kezelni. Azt gondolom, hogy a nem határidős munkahelyeket kell rendszerbe állítani mindenek előtt. Aztán beszélt még arról is, hogy a tudástársadalmat kívánja támogatni. Azt gondolom, hogy itt nehézségeik lesznek, mint a Lisszaboni szerződés során már, vagy a Lisszaboni célok során sorba került korábban. Azt gondolom, hogy ez még túlságosan függ az egyes országoktól. Nehéz lesz ezt tagállami szinten végrehajtani. Köszönöm. Biztos úr. Köszönöm a kérdéseket. A kérdések többsége a e körben olyan témákat érintem, ahol együtt kell működnöm más biztosokkal. Az első ilyen, és talán egy kritikusabb kérdés, a makroökonomiai gazdaság megteremtése. Valóban igaz, hogy az én portfólium szempontjából azt támogathatom csak, hogy a, a munkaerőpiac kínálati oldalát erősítjük, tehát legyen magasabb a foglalkoztatás, legyen versenyképesek a, a munkaerő, egy életen áttartó tanulás, új technológiák, stb. És hogyha a keresleti oldalt is akarnám befolyásolni, akkor Alirénnel kell együttműködnöm, és arról kell vele egyeztetnem, hogy a makroökonomiai programok az egyes országokra lebontva mennyire foglalkoztatásbarátak különösen mostanság, amikor számos tagállam ugye, költségvetési deficittel küzdik, és várhatóan a következő évek során is csak lassan fog helyreállni a költségvetési egyensúly. Tehát szerepem ezeken a területeken az lesz, hogy a foglalkoztatási szempontot érvényesítsem más biztosokkal szemben. Az első lépések egyébként én értelemben megtörténtek, a munka kapcsolataimat a bizottságon belül elkezdtem kialakítani. És tudom, hogy ez nehéz dió lesz. Az úgynevezett exit stratégiákról szóló vita ide tartozik, hogy milyen intézkedésekkel lehet leépíteni a mostani támogató intézkedéseket. Nem mindegy, hogy hogyan vonulunk ki a gazdaság támogatásából ennek kemény foglalkoztatási dimenziója van. És vigyáznunk kell, hogy az exit nevezessen exitushoz, vagyis ne szűnjenek meg munkahelyek. Ezt könnyű kimondani, és nehéz megteremteni, ezzel egyetértek. De mondom, az együttműködés már kialakult a biztosok között a témák kapcsán. Ami a képzést, az iskolákat, a tantárgyakat illeti, Vasilió biztossal kell majd együttműködnöm, a zöld munkahelyek tekintetében Hédegárd asszonynal, amit meg is el is kezdtem, ezek közös feladatok, és tudatában vagyunk ennek. Tehát megvan nekem már egy listája azon témáknak, amelyek kapcsán szakértői csoportokkal és más biztosokkal és az ő kapcsolatrendszereikkel kell fölvennem a kapcsolatot. Már kialakulóban van a klímaügyi együttműködési szakmunkacsoport, a zöld munkahelyekre vonatkozó együttműködés megteremtésén is dolgozom. Most azon ágazatok körét próbáljuk össze írni, ahol egyáltalán lehetséges zöld munkahelyek teremtése. hogy a szegénységgel kapcsolatban lehetnénk-e még ambiciózusabbak. Nos, erre a kérdésre az a válaszom, hogy látni kell, hogy először konszenzusra kell jutni valamennyi tagállammal és érintettel, hogy lehetséges a szegénység ellen küzdeni, mérhető módon, és ha ez megtörtént, ez a meggyőzés, akkor pedig szerintem igenis lehetséges európai szinten komoly eredményeket elérni ezen a területen. Én reménykedem, hogy ez működni fog, de a kiindulási helyzet valóban nagyon nehéz. Ön is jól látja, és elkerülhetetlen az a kérdés, hogy a munkanélküliség idén legalábbis biztos, hogy még nőni fog. Ezt már nem tudjuk visszafordítani. A szociális hatásai a válságnak még most, illetve a következő évek során jelentkeznek majd. De éppen ezért van szükség ilyen foglalkoztatási célokra, mert ha még nem is vesszük föl a kesztyűt, akkor még súlyosabb lesz a hatás. Ezért azokra próbálunk koncentrálni, akik nek semmilyen esélye nincs a munkaerőpiacra való bejutásra, mint a sok gyerekes szülők, a nagyon alacsony jövedelműek, az igen idősek, tehát a legrászorultabbakkal kívánunk foglalkozni, mert jól képzettek átállása mindig könnyebb, mint ezen társadalmi rétegeké. Tehát olyan szociális fékeket akarunk beépíteni, és erre vonatkozóan majd részleteket is beépítünk a szociális napirendbe, a európai stratégián belül, amelyek erre vonatkozóan konkrétumokat tartalmaznak az EU 2020 végrehajtási iránymutatásaiban lesznek majd ezek. Köszönöm szépen. Harmadik kérdéskör következik. Madame Silvana Rapti lesz az első, Jutta Steinbrück lesz a következő. Tehát Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να καλωσορίσω τον... Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm biztos urat. Természetesen mindig örülünk, ha eljön a parlamentbe. Egyébként Szárkasz úr konferenciáján is részt vett, és ez örömre ad okot. Nos, a 20-20-as tervekről hallottam, megnéztem ezeket a kérdés most az, hogy tisztáz láttuk eh, végre azt, hogy 2010-ben mit csinálunk, mielőtt a 2020-ról beszélünk. Azt gondolom, hogy még mindig nem fogtuk fel igazán, hogy mi történik Európában pillanatnyilag tagállami szinten. Nézzük az említett Erasmus programot az újonnan felvett munkavállalók számára. Egyetértek, de hát pillanatnyilag nem vesznek fel új munkavállalót. Eh, eh, azt mondják, ez egy fontos téma. Ezek fiatal emberek, nyilvánvalóan tudásuk van, sok mindent tudnak, ezt ön mondja, de hát a helyzet az, nézzük meg, hogyha sokkal jobban képzett eh, fiatal emberek egyáltalán hogy kapnak munkahelyet, nem tudnak élni a lehetőségeikkel, ha egyáltalán kapnak munkát, és sokkal kevesebbet keresnek, és örülnek, ha egyáltalán valamilyen lehetőséget kapnak. Azt gondolom tehát, hogy egy sor olyan koncepcióról beszélünk, amelyet eddig is alkalmaztunk, de egy új koncepcióra is szükség van a tudás közvetítői, a tudás alkalmazói kerüljenek előtérbe. Ezt kéne megfontolnunk, végiggondolnunk, hogy hogyan tudjuk őket jobban figyelembe venni. Aztán itt van a másik véglet, az idősebb embereket elbocsátják. A CEDEFOP-nál volt egy konferencia, és azt mondtuk ott, hogy, hogy itt mindenkinek van családja, családot támogatni kell. Nem egyes emberekről van csak szó, hanem családokról. Ezek óriási problémát jelentenek, és egzisztenciális problémák, a mindennapi szint problémái. Rögtön befejezem, elnök asszony. Még egy megjegyzés. Görögországban azt szoktuk mondani, ahol sok szót hallunk, oda egy kis kosarat kell használni, remélem, hogy a 20-20-as stratégiára ez nem érvényes. Majd én minden esetre bízom az ön munkájában. Jutta Steinbrück következik. És Kunc asszony utána. Köszönöm, biztos úr, az elmondottakat. El kell, hogy mondjam, a jó munkára véleményem szerint nem elég szót szántak, és Man úrnak válaszolok, most nem elég meghallgatni a szakszervezetet, hanem amit mondanak, azt figyelembe is kell venni a dokumentumokban. Számosan az előttem szólók közül beszéltek a bizonytalan munkaviszonyokról, a sérülékeny munkaviszonyokról. Én még egy újabb témát vetnék fel, szegénység munka mellett itt láthatjuk, hogy a rosszul fizetett emberek száma növekszik. 14 millióan vannak Európában olyanok, akik dolgoznak, de ebből nem tudnak megélni, és további növekedéssel volunk. És az igazság az, hogy a dokumentum nem eléggé foglalkozik ezzel. Valahol a szociális béke jobb, hiányzik jobban nekem és már a stratégiát is említette, hogy ezt konkrétabbá kell tenni majd később, de hát az a kérés, az a követelés, elvárás, hogy jobban vegyük figyelembe a külön veszélyeztetett helyzetben lévő embereket, külön stratégiákat fejlesztünk ki számukra, a fiatalokra, beszélek a bevándorlókról, a tartós munkanélküliekről és egyebekről. Köszönöm. Göncking, Göncking a következő. Very much. Köszönöm szépen, és köszönöm biztos úr az elmondottakat is. Amint ön is hallhatta már, valamennyien úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos dokumentum a következő tíz évre vonatkozóan, és mindenki azt hitte, hogy majd nagyon bonyolult, komplex anyag jön ki, és örülünk annak, hogy ez egy átlátható szöveg. Az ön ajánlásaival kapcsolatban van azonban néhány kérdésem. Azok az ajánlások, amelyek itt szerepelnek, például az integratív növekedésre vonatkozóan, és ez az ön portfóliáját érinti főleg, az aktív öregedés kulcs ragadta meg a fantáziámat. Gyakran beszélünk arról, hogy az európai társadalom előregedőben van. Az előregedő társadalomban azonban erőforrás is lehet, hogyha jobban bevonjuk az öregedő, de még hát, friss agyú embereket az innovációba és általában a munkaerőpiacba és így ők is hozzájárulhatnak a gazdasági helyzet javulásához. Amennyiben persze ez a generáció egészséges és munkaképes. Itt erre is oda kell tehát figyelni. A másik javaslata a roma ö, lakosságra vonatkozik, mi ketten is erről már sokszor beszéltünk, és tudja, hogy én elkötelezett vagyok ebben az ügyben. Tegnap közmeghallgatáson vettem részt, illetve hát én szerveztem azt, ahol európai szinten úgy néz ki, hogy elfogadottá válik az a gondolat, hogy az a 10-12 millió roma, aki Európában él, megérdemelne már egy európai megközelítést és egy oktatási keretprogramot, mert az ő problémájuk ugye neuralgikus. Beszél ön a szövegben, vagy hát Verozó úr a fogyatékosokról is, ők sem kapják meg a kellő támogatást, különösen a munkaerőpiac integráció tekintetében a fiatalokról is szólnak. Kérdéseim tehát inkább nem az elvekre, hanem a végrehajtásra vonatkozik. Ha van itt egy anyag, amely meg is valósul úgy, ahogy önök azt szeretnék, akkor hogy látja azt, hogy ez a felülről lefelő megfogalmazódó stratégia miért lesz hatékonyabb, mint a Lisszaboni stratégia, amely ugyanilyen volt? És hogy látja a kohéziós politika jövőjét általában? Ugyanis tudjuk, hogy az Európai Unió értékei között a szolidaritás is ott van, és ott marad-e a szolidaritás az EU 2020-as stratégiában, a, a pénzügyi tervezés tekintetében különösen ugye 2014 után és miben, hogyan látja a jelenlegi közösségi politikák szerepét az ön által felvázolt célok megvalósításában. Elnézést, sokat beszéltem. Gabriel Tuma következik. Nagyon sajnálom, biztos úr, de véleményem szerint az előterjesztett 20-20-as dokumentumból hiányzik a vízió, még szikrája is, hát hogyha a szociális kirekesztés vagy a szegénység elleni fellépés gondolata hiányzik, abban bíztam, hogy az Európai Bizottság az ENSZ inspirációit is követi, de ezt nem találom igazából. Persze rendben van, hogy továbbra is abból indulunk ki, hogy a relatív szegénység fogalmát alkalmazzuk, de akkor felvetem a kérdést utána, hogy a szegénységi célok esetében 20 millió emberről beszél, egy risk and poverty, tehát a hogy ott lépjenek fel. Mi van a leginkább veszélyeztetett csoportokkal, a hajléktalanokkal, vagy a, ugye ma, idei télen több száz ember fagyott meg, mert hajléktalanok voltak Lengyelországban, több mint 220 embert érintett ez nem lehet ezt úgy elhagyni, és egy általános megfogalmazást alkalmazni, hogy 20 millióan élnek szegénység, kocká, szegénység kockázata mellett, vagy, vagy annak a kockázata mellett. Tehát nem mérhető célok ezek, ugyanaz, mint amit az előbb csinálta hatékonysággal kapcsolatban, hogy az eddigi Lisszaboni stratégia mennyire hatékony, amikor azt mondta, hogy a foglalkoztat fogyasztás a nők körében lényegesen növekedett. Ez ugyanaz, mint hogyha azt mondaná, hogy a nők örülnek, hogy dolgozhatnak, és meg se nézik, hogy hogyan, milyen körülmények között alkalmazzák ezeket. Az összes foglalkoztatott nő 42%-a részmunkaidőben dolgozik. Férfiak esetében ez 6,2%. Nem mondja, hogy ez egy siker, azt várjuk, hogy konkrétabb, őszintébb hangokat halljunk itt, és egyfajta jövőképet alakítsanak ki, egy víziót alakítsanak ki, aminek tényleg az a célja, hogy a szociális kirekesztés és a szegénység ellen nagyon konkrétan lépjünk fel az Európai Unióban. Ne egy ilyen általános forrókás a kerülgetés történjen. Aztán öt év múlva azt fogja mondani, hogy a 20 milliót sikerült megoldani, közben pedig az utcakép nem változik semmit majd. Tény, hogy a statisztikák sohasem tökéletesek, de az nem igaz, hogy az előrehaladás nem mérhető. Fontos változás az, hogy a szociális körülmények mérhetősége jelentősen javult. És ezért lehet most valóban célokat kitűzni, számosítható célokat ez érvényes egyébként a gazdasági mutatókra is, és mondom a szociális indikátorokra. Tehát én magabiztosan állítom, hogy európai szinten és az egyes tagállamok szintjén is most már lehetséges a mérés. Pontosan tudhatjuk, hogy hányan élnek a szegénység kockázatában, árnyékában, és hogy ilyen tekintetben Változott-e valami az egyik évtized és a másik évtized között? Nyilván az lenne a legszebb, hogyha tíz év alatt ki is tudnánk írtani a szegénységet eleve. Vagy még szebb lenne, ha egy év alatt meg tudnánk szüntetni, vagy akár holnap a szegénységet itt a kérdés az, hogy mi az, amit realisztikusan felvállalhatunk egy adott konkrét európai kompetencia keret belül és amit itt leír a bizottság, az realisztikus cél. Nem csak persze a tíz éves célokról kell beszélni, ezzel egyetértek, hanem arról is, hogy mit tehetünk egy, két, három év alatt. Mert most valóban éppen a foglalkoztatási válság közepén vagyunk, és sőt, még eztán fog az kicsúsosodni sajnos nincsenek bejáratott megoldások az ilyen típusú válságokra. Ugyanis ilyen válság régóta nem volt, és a tankönyvekből generációk óta kimaradt. Még a fár szakértők sem ismerik ezt a helyzetet, és nem lehet garantáltan jó megoldásokat adni, tapasztalat hiány, ezt be kell, hogy ismerjük. De az eddig felmért helyzet alapján úgy érzem, hogy az EU 2020-as szöveg eléggé realisztikus, megfogalmazza a pénzügyi újraszabályozás szükségességét, az beruházások, befektetések növelését, a gazdaság talpra Ez egy tisztességes illetve a tisztességes javadalmazás a munkahelyeken nem úgynevezett flagship iniciatíva, kezdeményezés, de ott van azért a szövegben, amikor arról beszél a szöveg, hogy a munkahelyek minőségére is oda kell figyelni, az új munkahelyek minőségére. És az iparpolitikában is ott van ez az aspektus, amikor a corporate social responsibility-ről, vagyis a nagyvállalatok, vállalatok társadalmi felelősségéről szól a szöveg. Nem csak Európában persze, hanem globális értelemben. Elfelejtettem említeni az előző körben, amikor válaszoltam, az időskorúak kérdését. Erre is vonatkozott egy kérdés, most ezt szeretném pótolni. Van tervünk az aktív öregedés kezelésére. Nem akarom összekeverni a különböző eszközöket, a fiatalokra és az időskorúakra vonatkozó eszközöket. Ezért kezeljük ezt külön. Külön kell látni a problémát, mert teljesen más típusúak a foglalkoztatási gondjai a különböző generációknak. Nos, az öregedő társadalom tükrében a demográfiai mutatók tükrében alapvető prioritás lesz a következő időszakban az időskorúak bentartása a munkapiacon. És a munkavállalók és az nyugdíjasok viszonya, illetve az 55 év fölöttiek helyzete. Amikor az aktív öregedésről beszélünk, akkor már 2012-re vonatkozó programról beszélünk. Maga a megoldás nyilván csak egy generáció alatt fog megszületni, de elkezdjük a problémával való foglalkozást érdemben. Már korábban kellett volna ezt elkezdeni, azt elismerem, hiszen a demográfiai trendek már a 90-es évek elején kirajzolódtak, és most 20 év késésben vagyunk. Sajnos még mindig egy, sok tagállam felkészületlen teljesen az öregedés problémájára. Nincsenek benne az aktuál politikai döntésekben ezek az aspektusok. Minden itt most mi előállunk valamivel, és ösztönözni fogjuk a tagállamokat a változtatásra kohéziós alapok, kohéziós politikák tekintetében ugye azt kérdezik, hogy a 2020-as stratégia és a kohéziós eszközök között mi a kapcsolat. Jó a kérdés. Nyilvánvaló, hogy a kohézió nem pusztán a kohéziós alapokból kezelendő, megoldandó probléma, hanem sokkal szélesebb körű probléma. És erről biztos, hogy még majd a, például a költségvetés kapcsán biztos, hogy újra szót kell ejtenünk. A roma kérdésről az előző körben már elmondtam, hogy a szegénységi célok között a legkirekesztettebb csoportokra akarunk koncentrálni leginkább. Nem remélhetjük azt, hogy a szegénység a gazdasági felemelkedés kapcsán automatikusan meg fog szűnni, hanem egyes társadalmi csoportokra oda kell figyelni, még a javuló gazdasági mutatók tükrében is, mert nekik nincs közvetlen kapcsolatuk a munkaerőpiacsal, ha csak oktatási, képzési programokkal nem teremtjük ezt meg számukra. Ide tartozik nyilván a roma politika. Még e hónapban Redding asszony és én közös nyilatkozatot fogunk kiadni, közös közleményt, és Kordovában pedig áprilisban Roma csúcs találkozóra kerül majd sor, ahol bemutatjuk majd a bizottság roma stratégiáját. Köszönöm szépen. Most következik a negyedik kérdéskör. Evelyn Renier, eh, aztán Elizabeth Schröder kap szót. Renier asszony. Három kérdésem van biztos úr, de előtte Mindenképpen gratulálni kívánok önnek azon kijelentésekhez, amelyeket az osztrák médiának tett, ami a gazdaság és szociálpolitikai kérdéseket illeti, mindenekelőtt, ami az osztrák bankok szerepét illeti. Kelet-közép-európai országban ritkán hallottam ilyen világos szavakat, illetve olvastam ilyen világos szavakat. A három kérdésem a 15-20 évesek szerepe érdekel éppen ami a duális szakképzési rendszert illeti, azt kell, hogy mondjam, ez bizony nagyon pozitív hatással járhat, ami a fiatalok esélyeit illeti a munkaerőpiacon. Ehhez túl keveset látok, mert 20 év, önök 20 éves kortól indulnak. A második kérdésem a szegénység, a szegénység elleni fellépés. Hát sok mindent elmondtak már ezzel kapcsolatban, de azért még egyszer szeretnék rákérdezni, hogy az Európai Bizottság hogyan képzeli a szegénység elleni fellépést, hogyha a 2020-as dokumentumban olyan keveset szólnak a közszolgáltatásokról. Ezek rendkívül fontosak, hogyha stabilizálni akarjuk a társadalmat, és ebben az összefüggésben a közszolgáltatások jelentősége igen nagy, és azt gondolom, hogy az Európai Bizottság szerepe itt alapvető fontosságú a harmadik kérdésem a szociális minimumok, a minimális standardek kérdését illeti. Túl keveset látunk ebből. Konkrétan hogyan képzelik a szociális minimális standardek jövőjét? Ezek egyre exotikusabbak, egyre kevesebbet várhatunk majd a jövőben és talán itt gondolni kéne a bizottság kezdeményezésére, hogy szerkezetváltási sztendernek, munkaerőpiaci sztenderdek, stb. vagy a kiküldetési kérdésekben is lenne egy ilyen. Tehát azt gondolom, hogy az előttem szólók is megemlítettek számos fontos kérdést, de azért úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos, amit én is felvetettem, de maga az anyag igen fontos. Schröter asszony, utána Bastos asszony. Nos, biztos úr, két pontot szeretnék kiragadni, amelyek elhangzottak már, de úgy gondolom, hogy nem volt kielégítő a válasza. Az első a Green Jobs. Tényleg meglepő hogy a közvéleményben folyó vita ellenére, hogy az Európai Bizottság előzetes munkálatai ellenére a központi horizontális vonal itt az EU 2020-asban nem jelenik meg a bizottság részéről, tehát a, a smart economy kapcsolata és a foglalkoztatás más részt. És itt az egyik kolléga már felvetetten nagyon érzékeny kérdések merülnek fel. Tehát az egyik, hogy milyen minőségűek az új munkahelyek, milyen alapvető sztenderdeket szeretnénk ezekkel összefüggésben látni. Sokan félnek, hogy rosszabbak lesznek az új munkahelyek, nem jobbak. Ezt az aggodalmat nem veszik figyelembe. A második központi kérdés itt az átmeneti időszaka amíg eljutunk ide. A helyzet az, és számos tanulmány az ügynökségek szintjén vizsgálta, feldolgozta már ezt, hogyan bánunk azzal a helyzettel, hogy munkahelyek szűnnek meg, és új munkahelyeket teremtenek. Hogyan bánunk azokkal az emberekkel, akik félnek attól, hogy megszűnik a munkahelyük, illetve hogy milyenek teremtődnek, vagy hogyan látjuk a vállalatok szerepét a képzésben, továbbképzésben, illetőleg a szociális biztosítás az átmeneti időszakban milyen lehet, hogyha ráállunk erre az új zöld gazdaságra. Ezek azok a horizontális kapcsolatok, amelyeket az EU kínál válaszra, de a szövegben ez nem szerepel. Nem vagyok elégedett ezzel azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak ma is azt kéne mondani, hogy milyen konkrét céljai vannak, ha csak később tudja javaslatokban vagy törvényekben ezt átültetni a gyakorlatba. De engem érdekel, hogy most már legalább az ön konkrét céljai mik. Regina Bastos, aztán Kristinsen képviselő következik. Bastos asszony. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a transzparens előadást. És úgy látom, hogy a válság idején is realizmus jellemzi a bizottságot annyiban, hogy ön is kimondta, hogy a szociális értelemben vett válság még csak eztán fog kicsúcsosodni. Na, térjek vissza az eredeti mandatumhoz. A 20-20-as stratégiát Szerintem még hosszabb távú stratégia tükrében kéne tekinteni, hiszen Európa át kell, hogy álljon egy még mindig fair, de ugyanakkor versenyképes gazdaságra, és ez nem még tíz év alatt sem fog megtörténni. A legközvetlenebb válságkezelő intézkedések most zajlanak, és itt tényleg az a prioritás, hogy az emberek visszatérhessenek munkahelyeikre. Ön is említette ezt, illetve azt, hogy a fiatalokat a munkaerőpiacon, az ő hozzáférésüket a munkaerőpiachoz segíteni kell. Arról is beszélt, hogy az Erasmus is eszköz lehet ebben. Milyen időterv alapján kívánja megvalósítani ezt az elképzelését, az első munkahelyhez való hozzáférést? Aztán van itt egy másik célkitűzés, ami az előzővel mintha összefüggésben, illetve összeütközésben állna, ugyanis az időseket is a munkaerőpiacon akarja tartani, és a fiatalokat is oda akarja jutatni. Ö, nyilvánvalóan ezek szép célok, de társadalmi feszültséget okozhat párhuzamos megvalósításuk, különösen, hogyha korlátozottak a tagállami eszközök ehhez. Szeretném tehát látni, hogy hogyan tudja kibékíteni egymással az időskorúak szempontjait, az aktív öregedés programját a fiatalok munkahelyre jutatásával. Milyen konkrét javaslatai vannak arra vonatkozna, on, on, on, hogy például mi legyen a nyugdíj korhatár. A másik kérdésem a kis és középméretű vállalkozásokra vonatkozik. Érintőlegesen már beszélten erről, de bizottságunk számára a KKV-k nagyon fontosak a munkahelyteremtés szempontjából különösen. Szeretném tudni tehát, hogy van-e konkrét, innovatív ötlete, elképzelése arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a KKV-kat kimenteni a válságból. Végül pedig a nyílt koordinációs módszerrel kapcsolatban lenne kérdésem. Eddig ugye ezek a témák a szociális ügyek tagállami hatáskörbe tartoztak, és a visszavonó stratégia kapcsán megtanultuk, hogy az azért nem működött főleg, mert a tagállamok nem tették meg, amit meg kellett volna tenniük, nem hajtották végre a célokat. És a Lisszaboni stratégia során is, ugye, a nyílt koordinációs módszert használták, amely szerintem teljes kudarc. Nem működik. Nem ö, aratott tetszést mondjuk így a tagállamok körében. Tehát hogyan próbálja megerősíteni ezt az eszközt, és hogyan látja, hogyan lehet ezt úgy alkalmazni, hogy a tagállamok észrevegyék, hogy nekik is van dolguk az európai stratégián belül. Merci, Monsieur Le Christensen. Christensen úr. Øh, redegørelsen. Jeg synes, der er nogle gode øh, elementer i 2020. Øh, Man kan så altid diskutere. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos úrnak is a bemutatóját a 2020-as stratégiáról. Most nem tudni, hogy vajon tényleg eléggé ambiciózus célokat tűzötte ki ez a stratégia. De még mielőtt erről beszélnék, azelőtt a különböző eszközökről szeretnék beszélni, amiket ez a dokumentum megemlít. A költségvetés észszerűsítéséről, illetve magáról a 2020-as stratégiáról. Kicsit félek, hiszen a nemzeti költségvetések észszerűsítése illetve a finanszírozás észszerűsítése középtávon veszélybe sodorhatja a 2020-as stratégia megvalósítását. A Dán parlament és a Dán kormány szintén reagált erre a 2020-as stratégiára. Azt mondták, hogy a bizottságnak további erőfeszítéseket kell tenniük a szociális dömping leküzdésére. amikor valóban függetlenek vagyunk, akkor meg kellene határoznunk, hogy pontosan mit is jelentenek, tehát pontosan milyen helyzetben vannak az önálló vállalkozók. Évente 9 millióan mennek Dániából dolgozni Németországban. De ezek amolyan állvállalkozók, akik 3-4 eurós órabérért dolgoznak. Ezek az emberek rendkívül rossz körülmények között dolgoznak, és azt hiszem, hogy ezzel a helyzettel valamit kezdeni kellene. Uh, too much fiscal consolidation. Uh... A pénzügyi konszolidációról szólnék először. Az elhamarkodott pénzügyi konszolidáció gondokat vet föl. Ezek között a legnagyobb az, hogyha az exit stratégia nem eléggé átgondolt, akkor egyes tagállamokban kizárólag a pénzügyi piacok fogják diktálni annak végrehajtását, tehát itt szeretnénk ellenőrzést gyakorolni a fölött, hogy mi történik, és hogy a pénzügyi politikák ne közvetlenül ültetődjenek át exit stratégiákká, hanem csak a szociális foglalkoztatási szempontok megfontolása után. De szerintem nem helyezünk túlzott hangsúlyt a szövegben erre, csak erre oda kell figyelni, ez a következő évek konkrét feladata lesz, és egyes kormányokat jobban érint, mint másokat. Egy biztos, hogy a kiutat mindig úgy kell megfogalmazni, bármelyik tagállamban legyünk, hogy annak legyen szociális vonzat, illetve hogy az összhangban legyen a 2020-as stratégiával. Nem könnyű ehhez hasonló ö, ívű dokumentumot elvárni bárkitől a szociális dömpingre vonatkozóan. A kiegyensúlyozatlan, egyenlőtlen bérszintek a tagállamok között továbbra is nagyon útját állják ennek. Többet kell tenni a szociális dömping elkerülés érdekében, mint eddig de ez nem elegendő eleve. Mert a fő gond a jövedelmek különbözősége, különböző szintje, és ha csak a szociális dömpinggel foglalkozunk, akkor csak a hatások szintjén működünk, nem az okok szintjén. Ide tartozik egyébként a kiküldött munkaerő kérdése is. A Oviedo-ban a spanyol elnökség eh, keretében két hét múlva pont ezzel fogunk foglalkozni egyébként, és más jogalkotási ötleteink is lesznek ide vágóan. A kis és középméretű vállalkozásokra vonatkozóan, és általában a vállalkozás ösztönzés tekintetében a munkahelyteremtés ösztönzőknek az iparpolitikában is meg kell jelenniük. Ezt több biztosnak egyszerre kell mondania, és közösen kell lehetőségeket teremtenünk arra, hogy mondjuk a közigazgatási teher, a szabályok bonyolultsága, egyszerűsítése, csökkentése révén folyamatosan segítsük őket. Nincs itt egy arany középút, hanem intézkedések tömege, járulhat ahhoz hozzá, hogy apránként jó irányban mozduljon el az ágazat. A nyugdíjkorhatár tekintetében, hogy van-e saját javaslatom, a társadalom öregjei és általában, illetve a munkaerőpiacon dolgozó idősek kérdése külön kezelendő. Én nem akarok itt pártos véleményt megfogalmazni. Nem akarok nemzeti vitákba közvetlenül beavatkozni, de azt látnunk kell, hogy bár még mielőtt az aktív öregedés témájáról, a nyugdíjakról beszélnénk és döntenénk, azelőtt egyértelműen meg kell, hogy fogalmazódjon annak, hogy a reformok keretében nem csak a válság miatt, hanem eleve ö, egyértelműen a nyugdíjkorhatár megemelése lehet az egyetlen rész megoldás. Nincs ebből kiút, nem lehet elkerülni ezt a problémát. A demográfiai mutatók egyértelműen ezt követelik. Tehát a realisztikus megközelítés mindenképpen számol a nyugdíjkorhatár megemelésével, hogy válaszoljak az erre vonatkozó kérdésre. Ami a fiatalokat illeti, az első EURES munkahely programban, amelyet most idén dolgozunk ki, már láthatók lesznek konkrét elképzeléseink, 2011-től működni fog a program. Itt a munkahelyi gyakorlatok és a valódi munkahelyek megkülönböztetése, a gyakornokok biztonsága lesz alapvető szempontunk az EURES hálózat keretén belül. Tehát az időterv már kialakulóban van, hamarosan látható lesz. Nyilvánvaló, hogy késés van itt is, ezt megint csak a válság okozta. Ami a közhasznú, közérdekű szolgáltatásokat illeti, látniuk kell, hogy az Európa 2020-as stratégia keretei nem engedték meg azt, hogy minden aspektusra részletesen kitérjünk, de bárnyi biztosra már elkezdtem a párbeszédet annak érdekében, hogy itt is közösen lépjünk föl mindkettőnk nyilatkozataiban, munkájában konkrétan meg fog jelenni ez az aspektus. Még ha nem is annyira konkrétan eddig, mint ahogy önök szerették volna ezt látni, de hamarosan előjövünk majd közös javaslatokkal, és azokat azonnal önök elé terjük. Hogy a 15 és 20 év közöttiekről konkrétan mit gondolok? Ez az a el, eltolódott a célcsoport Lisszabonhoz képest, mert Lisszaboni stratégiából láttuk, hogy nem a fiatal munkavállalókra, hanem magára a képzésre kell koncentrálnunk, hogyha azt akarjuk, hogy a iskolát végzettek állást találjanak. Tehát realisztikus a foglalkoztatási célok megvalósítása csak akkor lesz, hogyha a 65 év fölöttiekkel és a 15-20 év közöttiekkel külön foglalkozunk. Az első munkahely megszerzésének esélyével. És ezt azért emeltük ki a prioritások között, mert az a célunk, hogy az elhagyók aranyát is csökkentsük, illetve az iskolát végzettek munkahelyre kerülésének esélyét javítsuk egyszerre. A nyílt koordinációs módszer újra meg újra kapok kérdéseket. Nos, hogy hogyan lehet ezt megerősíteni, átalakítani, meg megszilárdítani. Engedjék meg, hogy erre akkor térjek ki, amikor a végrehajtási szabályok is már megszületnek az EU 2020-as program keretén belül. Merci, nous en venons... Euh, Köszönöm szépen. Már majdnem az utolsó kérdéskörnél tartunk. Antigoni Papadopulo asszony, aztán Andelsz úr következik. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω και εγώ στις... Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr, szeretném üdvözölni ezen a, az ülésen. Legyünk világosak. A jelenlegi helyzetben vannak olyan családok, akik kénytelenek egy hónapban ezer euróból megélni, és vannak egy szülő, tehát gyermeküket egyedülnevelők, és vannak idősek is. Velük nem igazán foglalkozik a stratégia. Jó lenne, hogyha számukra is célzottabb programok születnének, hogy látható eredményeket érjünk le. A kérdésem a stratégia célkitűzéseit is érinti. Úgy látom, hogy ezek a célkitűzések nagyon ambíciózusak, de egyszerűbbeknek és célzottabbnak kellene lenniük a célkitűzéseknek. Új társadalmi-gazdasági modellt fogunk létrehozni a válság után. Tudjuk, hogy a válság különbözőképpen sújtotta a tagállamokat Európa szerte más-más problémákkal kell megküzdeni az egyes tagállamoknak hogyan lehetünk ennyire optimisták, hogyan lehetünk ennyire ambíciózusak, hogyan gondolhatjuk, hogy ugyanúgy oldhatjuk meg az összes európai államban ezeket a problémákat, amelyek ennyire különbözőek. Nagyon eltérő kiinduló pontról indulunk az egyes tagállamokban, és máshogyan érhetjük el, más idő alatt érhetjük el ugyanazokat az eredményeket. Minden egyes tagállamnak a politikai akaratára van szükség ahhoz, hogy ezt a stratégiát megvalósíthassuk. Létezik ez a politikai akarat? Ezen kívül egy monitoring rendszerre is szükség lenne. Létezik már ez a monitoring rendszer? Világos és jól működő? Ki fogja az esetleges szükséges módosításokat, kijavításokat végezni a stratégiában? hogyan fogjuk majd megvizsgálni, hogy az egyes tagállamokban elértük-e a stratégia által kitűzött eredményeket, vagy sem? Milyen módszerrel fogjuk mérni azt, hogy valóban sikerült-e elérni ezeket az eredményeket? Léteznek már ilyen mérési módszerek? A szegénység elleni küzdelem, a milleniumi célkitűzések megmutatták, hogy sajnos ez egy nagyon kemény küzdelem. Nos, a 2020-as stratégiában csak akkor tudunk optimisták lenni, hogyha azt valóban meg is valósítják. Köszönöm. überrascht. Meglepődtem most. Ha elnök asszony bekapcsolja a mikrofont, akkor a hozzászóló is meg tudja, hogy ő mikor van soron. Nos, eh, biztos úr, elnök asszony, egy benyomást szeretnék egyértelműen elmondani, hogy az ilyen jellegű vitákra, amit mondok Németországban, lényegi részeiben ez a vita hasonlított a kísérlethez, ha egy, mintha egy pudingot akarnánk a falhoz szögezni. Nos, a Spidlától és Barozótól már a konkrétumokat hallottuk eddig, és a második pont, ez a 20-20-as stratégia, ami mindedig az asztalra került, ez egy top-down folyamat, nincsenek részvevői, igazából csak azt a benyomást akarja kelteni, hogy tényleg be szeretnék vonni a civil társadalmat, de mondom, ez csak egy látszat. Ami a szociális mozgalmakat illeti számos szakszervezetet illet, illeti Európában, a Lisszaboni stratégiát alaposan elemezni kell, és az alapján kell stratégiát csinálni, nem pedig egy ilyen gyors lépés, mint ami most történt. Két konkrét kérdés és két konkrét választ várok. Az első része a Lisszaboni stratégiának 60 százalékos foglalkoztatási növekedést vár. Sok flexit tapasztaltunk, kevés security-t. Biztos úr, el tudja mondani azt a mondatot, hogy a foglalkoztatási kvóta növekedése együtt kell, hogy járjon azzal a célral, hogy olyan munkahelyeket teremtsünk, amelyből az emberek élni tudnak transferfizetések nélkül? A második pont. A dokumentum azt tartalmazza, hogy a szociális partnerek kapacitását erősíteni kell. Ez így jól hangzik, csak üres, mert nincs mögötte semmi, és nem is követi semmi. Egyelőre a szakszervezeti és kollektív szerződés létezik, ezzel kapcsolatban van az Európai Bíróságnak is ítélete. Barozó azt mondja, nem fogjuk lehetővé tenni, hogy az egyesülés és a jog, koalíciós jog sérüljön, vagy megkerülhető legyen, hiszen ezek az európai jog alapját képezik. Hogy kívánják a jogi keretet úgy megváltoztatni majd, hogy ennek eleget is tudjanak tenni? Ludvigson úr, aztán De Rosa úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, nagyon örülök, hogy eljött hozzánk. Remélem, hogy majd gyakran eljön hozzánk a jövőben is, és lesz alkalmunk a párbeszédre, hiszen a párbeszéd segítségével tudunk jó döntéseket hozni. Megpróbáltam összehasonlítani a Lisszaboni stratégiát a 2020-as stratégiával, és valóban kevesebb a célkitűzés az új stratégiában, és valóban könnyebben mérhetőek ezek a célkitűzések. 2020 talán hosszúnak, távolinak tűnhet, de az az érzésünk, hogy rohan az idő. És azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy a beszéd helyett valóban cselekedjünk. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy gyorsan tudjunk cselekedni hogyan tudjuk elérni azt, hogy az elfogadása után ez a 2020-as stratégia valóban megvalósításra is kerüljön, hiszen folyamatosan kell megvalósításán dolgoznunk. Folyamatosan ellenőriznünk kell, hogy a célkitűzéseket megpróbáljuk elérni, és valóban történik valami ezen a téren a foglalkoztatási szakbizottságban, más szakbizottságokban hogyan tudjuk majd ellenőrizni azt, hogy valóban folyik ennek a stratégiának a megvalósítása, és esetleg elérjük a célkitűzéseket. Sajnos Szerkesz úr néhány kritikájával egyetértek, úgyhogy nem akarom ezeket megismételni. Azt hiszem, hogy tényleg nagyon fontos, hogy a beszéd helyett valóban cselekedjünk. 2020 nagyon hamar el fog érkezni, és nem szabad, hogy akkor arra ébredjünk, hogy nem csináltunk semmit, nem értük el az kitűzött célokat. Nem elérni, a nem realista célkitűzéseket az egy dolog, de nem elérni a kitűzött célokat az nem jó. Uh, uh Köszönöm. Biztos úr, üdvözlöm, és örülök, hogy időt szakított ránk és a kérdéseinkre. Nekem van egy jó pár addig mondom őket, amíg elnök asszony le nem lő. Először is. Jelentést írok a közérdekű szolgáltatások jövőjéről. Szeretném tudni, hogy az ön megközelítése miben áll. Mit gondol az általános érdekű szolgáltatásokról szóló jelenlegi irányelvről? Mondta, hogy bárnyi úrral már egyeztetett erről, Szeretném tudni, hogy ez konkrétan mit jelent, és hogy az ön álláspontja mi, hiszen szerintem itt ennek kulcs szerep jut majd. Aztán elmondta, hogy a szegénység ellen fel akarja kívánni a küzdelmet. Az én adataim szerint legalább 85 millió Európai Uniós polgár él szegénységben, vagy a szegénység küszöbén. Ez elfogadhatatlan, és itt nem elegendő a gazdasági növekedéstől remélni az ő helyzetük jobb befordulását, hanem konkrétan tenni kell valamit, és akár még a 20 milliós szám is ö, kicsinek bizonyulhat. És itt nem mindegy, hogy a általános érdekű szolgáltatások között a szociális szolgáltatások milyen státusz kapnak majd. A lehetővé teszi -e majd az irányelv, ezeknek a szegénység elleni küzdelemben való bevetését. A hozzáférhetőség, a megfizethetőség, a, a jó minőség, ez az, amit az új munkahelyektől várunk. Erről külön jegyzőkönyv is szól már. Remélem, hogy ön megfelelő jogi alapra helyezi majd a szociális kérdést, ez egy globális kérdésem tehát, hogy ez így van-e. Ami az európai szociális fejleményeket, trendeket illeti általában véve pedig el szeretném mondani, hogy a Titanic nem azért süllyedt el, mert rosszul tervezett hajó volt, hanem azért, mert a kormányos nem figyelt oda, és neki ment egy jéghegynek Ma már olyan hajókat építenek, amelyek ez ellen automatikusan védve vannak radarrendszerekkel, de a tanulság az, hogy nem a stratégián, hanem a végrehajtáson, a végrehajtókon múlik minden. És láttunk már szociális és gazdasági válságokat, szerintem a 90-es évek elején volt ilyen, amikor a világ, most ezt nem akarom részletesen kifejteni, de a világ régiói, egyes régiójában összeomlott a, a piac, és még mindig nem látom azt lereagálva, hogy ez a neoliberális politika végre felfogná, hogy fékek nélkül nem működhet a piac jól, és különösen nem lehet ezt Európában megengedni. A politikusok kifejezett felelőssége, hogy itt valamilyen felelősséget vállaljanak. Starting with the end. Hadd kezdjem a válaszadást a kérdések végén. Nagyon hasonló állásponton vagyunk, ön és én, a válság okai és következményei tekintetében. Valóban. A pénzügyi rendszer összeomlása és esetleg újraindulása nem jelent automatikus garanciákat a szociális ágazatnak és a szociális kérdéseket sokkal hosszabb távon kell ö, valódi reformokkal kezelni. Ugyanakkor mégiscsak úgy érzem, hogy a jelenlegi helyzet kivételes, és ezért kivételes intézkedésekre is szükség van, mert az európai GDP még soha nem esett vissza ilyen mértékben, Az egyetlen összehasonlítható időszak a 30-as évek nagy gazdasági válsága volt, és akkor még ugye nem létezett európai közösség, tehát nincsen tapasztalatunk arra vonatkozóan, hogy mit és hogyan kell tenni. Ezt figyelembe kell venni, akkor, amikor olvassák ezt az anyagot, és szerintem értékelhetik azt, hogy a bizottság nagyon gyorsan előállt a válság kezelések kapcsán egy stratégiával. Nyilvánvaló egy dokumentum, egy stratégia nem ad választ minden kérdésre, de ha nem lenne ilyen stratégiánk és ilyen dokumentumunk, akkor nem lenne mire építeni a konkrét intézkedéseket. Hogy hogyan lehet felgyorsítani ezeket, és végrehajtani őket, és ez jogos kérdés, akkor én úgy érzem, hogy egyetértünk a végrehajtási elvekben, a célokban, a szegénységet szerintem sem lehet csak ö, gazdasági eszközökkel kezelni, és a vállalkozási növelése és a növekedés általában még nem fogja növelni kormányzati erőfeszítések nélkül a foglalkoztatottságot. És ilyen kormányzati erőfeszítésekre európai szinten is szükség van. A szociális és szegénységi célkitűzések ambiciózusak, és hát kemény célok. A bizottság elkötelezett a megvalósításuk mellett. Amikor arról szóltam, hogy ehhez irányelvre van szükség, akkor ezt azért mondtam, mert tudom, hogy a tagállamok között óriási szabályozási és jóléti különbségek vannak, és e, ilyesmit nem lehet rendelettel bevezetni. Most is csak azt mondhatom, amit korábban, amikor önökkel találkoztam, hogy itt egy minőségi keretrendszert kell megteremteni, cél, célokat, a, a munkahelyek hozzáférhetőségét, minőségét és értékteremtését. És az egyes tagállamoknak kell lebontani majd, hogy ez mit jelent számukra. Ö, Ugye van, aki azt mondja, hogy ez túl kevés, van, aki azt mondja, hogy túl sok, amit itt leírtunk a stratégiában. A Lisszabonihoz képest mindenképpen hát kevésbé álmodozó stratégia a jelenlegi. A bizottság most már a realizmus talaján áll, úgy érzem, és épp ez az ereje ennek a dokumentumnak. hogy kevesebbet akarunk, de ezt meg akarjuk valósítani, és a végrehajtási kapacitásunk, metodológiánk ugyan megerősítésre szorul sok tekintetben, de megvan ehhez. És ha a tagállamok is elkötelezik magukat, például a jelentés, tevési kötelezettség, a monitoring tervezett mechanizmusa mellett, akkor lehet javulást elérni. A mi dolgunk az, európai szinten, hogy a különböző ösztönzőket összehangoljuk, hogy egymással ne legyenek ellentmondásban, és a pénzügyi eszközöket pedig alájuk rendeljük. Hogy több célra vagy kevesebb célra van szükség, ez örök dilemma. Szerintem fontos, hogy itt is és a tanácsban is most már minél előbb konszenzusra jussunk a tekintetben, hogy célokra szükség van, de érdemes kiemelt célokat megfogalmazni. A, ebben a stratégiai verzióban, stratégia verzióban még nincs minden pontosítva, de mi tudatosan jártunk el úgy, hogy most megfogalmazzuk a kulcs célokat, és a, a, a konkrét cselekvési tervek amiket akkor kell elkezdeni kialakítani, hogyha már mindenkivel egyeztettünk, a szociális csoportokkal, a tanácsal és önökkel is. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Lesz még egy utolsó kérdéskör, illetve először én szeretnék önnek néhány kérdést feltenni. Nyilvánvaló, hogy ez a stratégia 2000, tehát 2020-as EU stratégia inkább stabilitás és szolidaritási stratégiának akartam volna ezt hívni. De azt hiszem, hogy ez a stratégia nem felel meg az összes tagjának ennek a szakbizottságnak. Thomas Mann jelezte, hogy ez a dokumentumot egy előzetes konzultáció előzte meg a szociális partnerekkel. Most eléggé kellemetlenül érezném magam az ön helyében, hiszen a szociális partnerek véleményét kikérték, ahogyan azt Thomas Mann jelezte, november 24-én tehát november 24-én tavaly volt a konzultáció, amikor ön még nem volt a jelenlegi biztosi funkciójában, és az elődje vezényelte le ezt a konzultációt, és ez a konzultáció képezte a jelenlegi dokumentumnak az alapját, és ez demokratikus szempontból a problémákat vethet fel. A dokumentumok utolsó oldalát olvasva két dolgon lepődök meg. Először is a 2010-es fázis során egyáltalán nem is említik meg a parlamentet. Ez nagyon meglepett, hiszen a parlament egy privilegizált partnerük ebben a munkában. De az, hogy meg sem említenek minket, az számomra problematikus. És azt olvasom még, hogy októberben a tanácsban majd lesz egy tárgyalás kiválasztott témákról. Nos, szeretném tudni, hogy milyen szellemben fog majd ez a konzultáció lefolyni. Kisztánsen úr a szociális dömpingről kérdezte önt, és ön azt válaszolta, hogy még nem tudunk erről előre nyilatkozni. De szeretném tudni, vannak eszközök a szociális dömping ellen, amelyek közül az egyikről nemrég beszéltünk is. Mondta, hogy véges dokumentumról van szó, amelyben nem lehet mindent belevenni, de lenne egy öt betűs rövidítés a CCCTB, ami nem szerepel ebben a dokumentumban, amely ö, kimaradt tehát ebből a dokumentumból. Ez egy adó, amit a vállalatokra vetnek ki. Így a szociális dömping elleni egyik legfontosabb eszközről van szó, ami kimaradt ebből a dokumentumból, pedig csak öt betű lett volna. Az egyik kolléga már említette az imént is, és én is erről szeretném kérdezni. Tíz évre előre való tervezés nagyon fontos, de mivel nem tudjuk, hogy mi fog a tíz év alatt történni, jó, hogyha az átmeneti lépésekre is felkészülünk. Nagyon nehéz most egy 2020-as stratégiáról beszélni, amikor azt látjuk, hogy mi történik Görögországban. Jelenleg az Európai Unió azt kérdezi, azt kéri Görögországtól, hogy a szociális modelljét reformálja meg azért, hogy a betegek jobb helyzetben legyenek majd a jövőben. A szociális modell, ami egy automatikus stabilizátor szerepét tölti be, sajnos azt látjuk, hogy nem működött és hogyan, hogyan tudjuk tehát ezt az ellentmondást feloldani? Ha megnézem, hogy mi történt a Lisszaboni stratégia éveiben, akkor azt láthatjuk, hogy valódi probléma van. A növekedésre és a foglalkoztatottságra helyeztük a hangsúlyt. De szükségünk van a növekedési faktorokra, hiszen ha nem nincsen gazdasági növekedés, akkor nem, nem nincsenek új munkahelyek és nem tudjuk megvalósítani a 2020-as stratégiát. De egyetértek a zöld kollégával. Nos, nem elég csak növekedésről, növekedésről beszélni, hanem valahogyan azt jellemezni is kell. Fenntartható növekedésre van szükségünk és biztosítani kell azt is, hogy ez a növekedés lehetővé teszi új munkahelyek teremtését is hiszen a jelenlegi gazdasági növekedés 2% alatt van, és nem gondolhatjuk azt, hogy ez valóban elegendő ahhoz, hogy új munkahelyeket teremtsünk de sajnos azt láthattuk, hogy néha még akkor sem sikerült új munkahelyeket teremteni, amikor 2% fölött volt a gazdasági növekedés. Tehát világos, hogy egyedül önmagában a gazdasági növekedés nem elegendő a ö, munkahelyek teremtéséhez. Tehát nem szabad, hogy külföldre kerüljenek, az Európai Unión kívülre kerüljenek a munkahelyek. First of all, uh, we seriously believe uh, in the Commission. Mi a bizottságnál uh, komolyan gondoljuk azt, hogy önöknek aktív szerepet kell játszaniuk a stratégia kialakításában. Ezért is adtuk ki ilyen korai dátummal az anyagot, ezért jöttem ide, hogy valamennyi jelenleg tisztázható aspektus tisztázzak önökkel. És ez a jövőben is így lesz. A Lisszaboni szerződés foglalkoztatási iránymutatásokat is tartalmazza, és ez erre épül a tavasszal kiadandó agendánk. Erre utaltam egyébként bevezetőmben is már. Valóban a szociális partnerekkel még az én biztosi kinevezésem előtt történt egyeztetés. Egyébként találkoztam a Business Europe, a Trade Unionok képviselőjével, én is azóta, még hogyha nem is voltam ott ezen a, az ülésen, január végétől ez zajlik, és az új bizottság ö, fogja az előző és a saját tapasztalatai alapján teljes autenticitással megfogalmazni a célokat. Tehát még mielőtt véglegesítenénk bármit, minden érintettel tárgyalunk, az integrált útmutatások alapján, és ennek része az önök aktív bevonása is nyilván. Görögországgal kapcsolatban. Valóban Uh, Ez valóban a, uh, a gazdasági és monetáris unió achilles sarka, hogy egy gyenge láncszemet most uh, spekulánsok tagát támadtak meg. Erre sincsenek kész receptek, hogy ezt hogy kell kezelni. A bizottság nem úgy fog részt venni a görög restabilizációban, hogy alássa közben a létező szociális modellt, hanem pusztán az államfét és az euróban vállalt kötelezettségeit várjuk el az országtól, és ebben segítünk neki. Mindezt úgy, hogy közben transzparens reformokat vezessen be az ország a pénzügyi stabilitás érdekében. Én korábbi munkahelyemen számos pénzügyi válsággal találkoztam, ezeket tanulmányoztam, összevetettem egymással, és látnunk kell, hogy a görög eset nem az első pénzügyi válság az Európai Unió, sőt az euró történetében sem. És nekem van arra vonatkozó szakmai tapasztalatom, hogy hogyan lehet összehangolni a helyreállítási intézkedéseket egy ország talpra állításában. A bizottság szorosan együtt fog működni a tagállamokkal, és az intézkedések egy mixjét fogja koordináltan végrehajtani. Amikor pánikhelyzet van, akkor eh, sokan elvesztik a fejüket, és nyilván nincsen ideális, tökéletes megoldás, de az biztos, hogy a szociális dimenzió ott van a legfontosabb szempontok között, tehát anélkül nem lesz újjáépítés. Egyébként Magyarországon még keményebb pénzügyi intézkedéseket kellett hozni nem régiben, mint, mint amit a görögöktől vár most a bizottság, és mégis erre képes volt a magyar kormány, használva a szociális alap eszközeit, és ezeket úgy össze hangolni egymással, más forrásokat is, hogy ö, megőrizze az ország stabilitását, és a legjobban rászorulókra is odafigyeljen közben. Tehát van tapasztalat, és pozitív tapasztalat is ezen a területen, még hogyha valóban nem is könnyű kérdés ez, mondjuk a bizottság működése szempontjából sem jókor jött. a helyreállítást el kell kezdeni, és kompenzálni kell az európai gazdaság visszafogott növekedését új potenciálok feltárásával. És nem könnyű ennek a kezelése, de nem lehetetlen az emberi tőkébe való beruházással lehet tovább lépni a kutatásba, az innovációba való befektetéssel, a tagállamok rávételével arra, hogy vegyék komolyan idevágó feladataikat, és ha ez mind megtörténik, akkor a potenciál kihasználása szintjén, tehát strukturális szinten valósítható meg a gazdasági fellendülés nem pusztán formális eszközökkel. Emellett vagyunk elkötelezve a bizottságnál. On... És a CCTV ügyében, ez adó ügyében. Tudom, hogy ez nem az ön portfóliója, de hát azért mégiscsak valóban egyébként elődöbb a magyar biztos volt ezért felelős az előző bizottságban, és kiváló szakemberei engem is segítenek ilyen kérdésekben, és elmagyarázták nekem, hogy az adóharmonizáció miért olyan kemény dió. Ugyanakkor miért szükséges a szociális dömping elkerülése és az adóverseny elkerülése. Tehát itt sok szakadék között kell navigálnia annak, aki erre az ösvényre tér, Tudjuk, hogy milyen óriási akadályokat jelent az adókba való beavatkozás. És mivel tényleg nem a portfólióm, erre nem kívánok részletesebben válaszolni, de amennyiben a portfóliómhoz tartozik a jövőben is, azért reagálok majd. Nem tudom, hogy Mário Montinak milyen mandátumot tudunk így, fognak majd így adni. Meglátjuk. Monti úr. Gracias, señora presidenta. Solo es para preguntar si vamos a tener alguna oportunidad. Köszönöm szépen, csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy eh, ezt a dokumentumot esetleg lehetne módosítani valamennyire, hogy a mi érdekeinket jobban figyelembe vegyék. Egyetértek, hogyha hivatkozik eh, bizonyos szociálpolitikai részekre, de mi nem azt akarjuk, hogy ismételjenek bizonyos dolgokat, amelyek már elhangzottak. Ugye itt szerepel, lesz egy átfogó szociálpolitika, amely megfelel a piaci feltételeknek, vagyis az embereknek reszeleget. Egy csomó dolog szóba se kerül. A szociális integráció az a cél, tehát nem a kirekesztés a lényeg, és a parlamentben igazából a bizottság közleményéről beszélnünk kellene. Címer asszony, fél perc, és aztán tényleg vége. Äh, Szeretnék visszatérni a dokumentumra, hogyha a stratégiában az szerepel, hogy 20 millió 2020-ig, nos azokról van szó, akik most a szegénységben élnek, és ezt csökkenteni akarják. Ezek szerint készek arra, hogy végig gondoljanak, és végrehajtsanak bizonyos lépéseket, méghozzá úgy mondom, hogy szociális, minimális tendereket az egész EU-ra kivetítsenek. Tehát a nemzet nemzeti átlagos jövedelem 60%-ánál kezdődik a szegénység, ugye? Tehát ezt a standardet szeretnék a tagállamok egészségére kivetítve alkalmazni a tagállamok bevonásával? Kész vagyok arra, hogy mindezt megvitessem az európai... De hát ami itt szerepel a dokumentumban, az az, hogy testre szabott tagállami programokat csináljunk. Nem egyformák, nem egyenlő szintűek a tagállamok, nem lehet egyetlen egységes metodikát alkalmazni. Különbségek vannak országonként, és a tagállamokat a bizottság arra biztatja, hogy a saját módszerüket dolgozzák ki, hogy a szegénységi rátét csökkentsék Nemzeti összefüggésben kell látni a szegénységi szintet, és összességében azt mondhatom, hogy össze kell állni majd a végén annak az adatnak, amit mi a dokumentumban szerepeltettük, és ez szerintem elérhető. Úgy vélem tehát, hogy ugyanazt a követelést kell támasztani, Ugye az szerepel, hogy nem elég ambíciózus a dokumentum, mások szkeptikusak, különböző véleményeket hallottunk ma, célokra van szükség, és vannak célok, éppen a szegénységben egyelőre a megvitatás fázisában vagyunk. Remélem, hogy a következtetések helyesek lesznek, de a parlamenttel a párbeszéd persze folytatódik. Köszönöm szépen, biztos úr, ahogyan látja, hogy bár a szakbizottságunk meghallgatás, nagyon kemény meghallgatása után nevezték ki biztossá, ettől azért még nem jobb a viszony kettőnk között, nem könnyebb, úgyhogy belekóstolhatott abba, hogy mi vár önre a következő években. Folytatni fogjuk majd a párbeszédet a jövőben is, a szakbizottsági ülés most lezárom, és március 16-án, illetve 17-én találkozunk legközelebb. Well, let's turn this off.